Ferroné.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

positive, on a moyenne.

meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kollegen, ich würde gerne... Kedves kollégák! Ha megengedik, akkor elkezdenénk az ülést. Kicsit ugyan elszaladt már az idő, de az időbeosztásunk tegnap és ma eddig is nehézkes volt már, mivel elég nehéz napirendi pontokat kellett megvitatnunk, és ez talán ez megmagyarázza a ma délutáni késés nehézségeit is. is a szakértőket, az előadókat, az érdeklődőket, kedves kollégákat sok szeretettel köszöntöm. Ezen túlmenően Grána kollégát is sok szeretettel köszöntöm, az igazságügyi államtitkárt Svédországból, akivel közösen szervezzük ezt a meghallgatást. Ez a svéd elnökség és a parlament jogi szakbizottságának együttes ülése nagyon érdekes téma ez. Szerzői jogokról van szó gazdátlan művek esetében, és a szerzői jogok kezelése braille írással megszületett művek esetében. Ez egy kis csoportot érint, de szakértők elmondták, hogy például a gazdátlan művek esetében két jegyű százalékos mértéket tesz ki ezen művek aránya, nagyon jelentős rész ez, éppen ezért ez vak és gyengéllátó társaink számára nagyon fontos kérdés. Tehát a szerzői jogokat az ő írásukkal megszületett könyvek esetében is figyelembe kellene venni. Ez hát a svéd elnökség számára és a jogi szakbizottság számára is nagyon fontos, mindenképpen érdekes ilyen ülést megtartani, amiből aztán levonhatjuk a megfelelő politikai következtetéseket. Mielőtt továbbadom a szót Krána úrnak, aki szintén pár üdvözlő szót mond el önöknek, engedjék meg, hogy pár technikai eredményt közöljek önökkel a jelentéstétellel kapcsolatos technikai eredményekről szeretnék beszámolni. Két nevet tudok közölni önökkel. önökkel. Az örökösödési joggal kapcsolatos jelentés Lechner úré, a független hatásvizsgálattal kapcsolatos anyag pedig Nibler asszonyén. Felhívnám a figyelmet arra, hogy a koordinátorok úgy döntöttek, hogy a hatásvizsgálattal kapcsolatos témában egy delegációs utat teszünk az Egyesült Államokba, és meglátjuk, hogy ott hogy kezelik a hatásvizsgálatok kérdését. Ezen túlmenően a frakciók megállapodtak abban, hogy mely frakció készíti el mely jelentést, erről azonban nem tudok beszámolni, mivel most nem a frakciók nevében szólok, hanem ugye a jelentéstevők nevében, amennyiben a frakciók készek erre, úgy a következő alkalommal ezt is közölni tudják. Most pedig haladjam a szót át, Gráne úrnak jönni a szó. Tessék, parancsoljam. Köszönöm szépen, Léne úr. Kedves barátaim, hölgyeim és uraim. Hadd kezdjem ülésünket azzal, hogy szeretettel köszöntöm Önöket én is ezen workshop alkalmával. Nagy öröm számomra az, hogy a svéd elnökség és a parlament jogi szakbizottsága megszervezte együttesen ezt a workshopot. Nagy érdek és érdeklődés követi ezt a témát. Nagyon fontos, hogy a vakok és látássérültek hozzáférését ezen művekhez zavarjuk, megvalósítsuk, és a szerzői jog kérdését is kezeljük. A bizottság foglalkozott a copyright kapcsolatos közleményében ezzel a témával. Az elmúlt években a szerzői jogok jelentősége és hatása is jelentősen megnövekedett. A technológiai fejlődés lehetővé tette azt, hogy az emberek könnyen hozzáférjenek tartalmakhoz, legyenek azok könyvek, zene, vagy bármi más jellegű tartalom új fantasztikus lehetőségeket rejtez magában. Azonban új kihívásokkal is együtt jár ez, és a jogszabályalkotónak is felül kell vizsgálni az ezzel kapcsolatos szabályokat. Megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a különböző érdekcsoportok érdekei között. Az egyik terület, amit érint ez a témakör, a szerzői jog által védett művekhez való vakok, gyengéllátók általi hozzáférés. Ez nem jelenthet a ma Európában ugye problémát. Nagyon fontos, hogy kulturális anyaghoz ők is hozzáférjenek számukra olvasható formában. Ez egy alapjoga mindenkinek, nekik is. Ez kellene, hogy legyen Azonban a valóság más. Az Európában megjelent könyvek 5%-a kerül át számukra hozzáférhető formába, legyen az nagyméretű betűkkel szedve, braille írással vagy audio formában. Ez azt jelenti, hogy a vakok és gyengéllátók nem igazán tudják kiaknázni ezeket a lehetőségeket. Egyenlő lehetőséget kell, hogy kapjanak, elfogadhatatlan ez a helyzet, mindenképpen tenni kell valamit ennek kezelésére. Nagyon örömteli az, hogy mind az Európai Unió, mind pedig a szellemi tulajdonjogokkal foglalkozó világszervezet elsőrangú fontosságot tulajdonít ennek a témának. A bizottság egy érintetti fórumot szervez majd a témában, és megvizsgálja a jelenlegi helyzetet, és hogy milyen szakpolitikai lehetőségek vannak. Ami a, szabad, a, a szellemi tulajdonokkal kapcsolatos világszervezetet illeti, ott is megvizsgálják, hogy milyen akadályok vannak a hozzáférés előtt, és hogy lehet ezeket kezelni egy partnerség keretein belül. Ezen túlmenően vannak bizonyos VPO tagállamok, amelyek javaslatokat nyújtottak be a kötelező hozzáférés, hozzáférhető tétel vonatkozásában vakok és gyengéllátók esetében. A javaslat alapja a Vakok Világszervezete által került előkészítésre. Mindenképpen pozitívan értékelendő az, hogy zajlanak a munkálatok ezen a területen. Nagyon fontos az, hogy a vakok és látássérültek hozzáférését javítsuk. Még korai arról beszélni, hogy mi lesz a legjobb megoldás, azonban az Európai Unió, a tagállamok nagy mértékben hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy a helyes útra helyezzék az egész folyamatot. Ez nagyon fontos az, hogy az érintettek együttműködjenek, ez elengedhetetlen a jó, gyakorlatban alkalmazható és mindenki számára elfogadható megoldások kialakításában. <clears throat> Volt egy másik téma, ami napirendre került, ez a gazdátlan művek kérdésköre. Ahogy tudják, olyan művek ezek, amelyekre a szerzői jog vonatkozik, de nem tudjuk meghatározni helyi vagy személyi szempontból a szerzői jog birtokosát. Ezeket könnyen digitalizálni és terjeszteni lehetne. Hm. Online környezetben az információhoz való hozzáférés minimális költséggel megvalósítható, különböző új ö, ö, üzleti modellek élnek is ezekkel a lehetőségekkel. Egyébként nehezen hozzáférhető anyagokhoz ezzel a különböző védett művekhez való hozzáférés is lehetne javítani. Európai szinten jó példa erre az Európán a digitális könyvtár, amely egy szélesebb stratégia keretein belül került kialakítása a digitális megőrzés, konzerváció területén. A Google könyv projektje is hasonló példa ezen a területen. A digitális környezet új fantasztikus lehetőségeket jelenített meg a kreativitás és innováció területén és Ami azonban a gazdátlan műveket illeti, nem lehet beazonosítani a szerzőjogok birtokosát, éppen ezért nehéz ezen területen valamit tenni a felhasználóknak, nincs más lehetősége, mint hogy felhasználják ezeket a műveket, és bizonyos jogi kockázatot vállalnak, vagy pedig egyszerűen nem alkalmazzák ezeket a műveket. Ez egy olyan helyzetet idéz elő, amikor is több millió könyvet, művet nem lehet másolni, holott lenne erre szükség, ez a közérdeket sem szolgálja, éppen ezért valamit tenni kell. Éppen ezért nagyon örömteli az, hogy a bizottság döntött arról, hogy következő hatásvizsgálatban foglalkozik ezekkel a kérdésekkel. Sok lehetséges megközelítés van a digitalizáció és gazdátlanüveg terjesztéseinek megkönnyítése területén. Rugalmas megoldást kell alkalmazni, jogbiztonságot kell teremteni a felhasználók számára, és ezzel egyidejűleg biztosítani kell azt is, hogy a jogok birtokosainak érdekeit is tiszteletben tartsuk a meglévő akadályokkal is foglalkozni kell a közösségen belül kereskedelem ezen szegmensével. Vannak olyan tagállamok, ahol vannak szabályok, amelyek foglalkoznak ezekkel a kérdésekkel. Egy példát röviden hadd említsek meg, minden északi ország az északi országok hasonló rendszert alkalmaznak, egy közös rendszert alkalmaznak. Bizonyos gyűjtő szervek által elfogadott szabályok alkalmazandóak különböző szinteken. Ez a kollektív engedély vonatkozik a, a már elhunyt vagy nem megtalálható szerzőkre is. A felhasználható, felhasználó tehát engedélyt kaphat ezen művek használatára is, ahogy, hogy azzal hogy az exkluzív jogot tiszteletben tartja. Ezt a rendszert mindez idáig csak konkrét, specifikus esetekben alkalmaztuk. Azonban mindenképpen van lehetőség arra, hogy kiterjesztjük ezeket az engedélyezési rendszereket. Dániában került erre sor nem olyan rég, régen, Svédországban is jelenleg vizsgálják ennek vezetésének lehetőségét. Végezetül, bevezetőképpen el kell, hogy mondjam, hogy a gazdátlan művek és a vakok és látásérültek számára történő hozzáférés komoly akadályokat jelent, amelyek legyőzésére szükség van. Ez a workshop kitűnő lehetőség ezen témák, ezen témakör megvitatására európai kontextusban. Örömmel várom a azt, hogy a véleményüket megosztják velem, és köszönöm, hogy lehetőséget kaptam a bevezető megtartására. Köszönöm. Elnök. Köszönöm szépen, ezzel rá is térünk a második részre, vagyis az első ar ülésszakra. Margot Frölinger asszony szeretett volna a bizottság nevében szólni. Tilman Lüder úr képviseli őt, mivel a hölgy megbetegedett. Öné a szó. Tessék. Léna úr, nagyon köszönöm, köszönöm a parlamentnek, hogy meghívást kaptunk. Röviden szeretnék beszámolni a dolgok jelen állásáról a gazdátlan művek esetében. Mivel a jegyzeteim angolul születtek meg, ezért elnézésüket kérem, hogy anyanyelvemtől egy kis időre el kell térnem. Egy meghallgatást tartottunk a gazdátlan művek vonatkozásában október 26-án, ahol is az érintettek részt vettek, hogy a könyvtárakról beszélünk ilyen összefüggésben, a kiadókról, és az internetes archiváló projektekről, a Google archívra gondolok, de van több ilyen más érintett is. A meghallgatás két alapvető tendenciát igazolt. Először is ez a téma szorosan kapcsolódik a szerzői jogokhoz, ugye az élettartam plusz 70 év. Ez különösen a régebbi művek szempontjából jelent problémát. Nem mindig beazonosítható megfelelően a szerző személye. Voltak ugye olyan esetek, amikor nem sikerült pontosan beazonosítani a személyt. Ez vonatkozhat ugye könyvek mellett, szobrokra, fényképekre. A fényképek esetében szinte lehetetlen jelen technológiával megfelelően meghatározni a szerzőt. A fényképek, az internetes fényképek 99%-ához nem sikerült szerzőt hozzárendelni. A második téma, ami felmerül, hogy egyre jobban, minél idősebb az adott mű, annál jobban kikerül a kereskedelmi forgalomból, annál nehezebb aztán meghatározni a szerzőt. A meghallgatáson több ben ö, beszéltek erről, a kevésbé népszerű művek, a kevésbé használt művek több költséget jelentenek, amennyiben megkívánjuk keresni a szerzőt. Tehát, hogyha egy népszerű műről van szó, akkor ugye kereskedelmi érdek fűződik a szerző megtalálásához. Minél idősebb, minél öregebb a mű, annál nehezebb meghatározni a szerzőt, és annál drágábbá válik a keresés elvégzésen. A könyvtárak és a kiadók között nagy különbség van ezen a területen. A könyvtárak azt szeretnék, hogy kivételt alkalmazzunk a szerzőjoggal foglalkozó ágazat, a kiadók, ők pedig különböző szerzőjogi engedélyezési eljárás alapján szeretnének eljárni. Egy nüanszbeli különbség van, az egyes opciókra majd később rátérek. A leghosszabb vitát a meghallgatás során arról folytattuk le, ami re utalt az államtitkár is, ez a kiterjesztett kollektív engedélyezés. Ez a tipikus európai megközelítés a felderítetlen szerzők vonatkozására. Milyenek az egésznek az alapja? Ez nagyon egyszerű a gyűjtők, amely ugye bizonyos szerzői kategóriát képviselnek, legyenek azok mondjuk zeneszerzők, azok a gazdátlan műveket is képviselik ezen a területen. Hasonlóképpen az a gyűjtői csoport, aki mondjuk az előadó művészeket képviseli, nagyon sok gazdátlan mű van, régi fonográfos vagy előadóművészeti területen. Tehát ez a csoport mondjuk az összes ilyen művet képviselné. Ez a kiterjesztett kollektív engedélyezés azt is jelenteni, hogyha ezek a szerzők vagy előadók képviseltetnek ezáltal a társaság által, akkor a társaság ezer művek engedélyezését végezné egy megfelelő díj ellenében. Ez a díj egy félretételre kerülne, és azon gazdátlan művek szerzőinek kerülne kifizetésre, akiket aztán mégis sikerül felderíteni. Így ugye a gazdátlan mű felhasználása mégsem lenne ingyenes, hiszen ennek a társaságnak kellene egy díjat fizetni. A könyvtár, az Ebléda könyvtárcsoport képviselője elmondta, hogy így ugye mindenképpen fizetni kellene felhasználási díjat ezért. Hogyha a szerző mégis megjelenik, akkor a jövőre nézve őnek ugye fizetnének, viszont visszamenőleges fizetésre nem kerülne sor. A könyvtári közösség rámutatott egy további érdekes jelenségre, a, mivel az USA igazságügyi minisztériuma szintén foglalkozik a Google könyvekkel kapcsolatos állásfoglalásában. Ez az érdekes tény a következő. Ennek a gyűjtői társaságnak a kiterjesztett kollektív engedélyezés körében hatáskört adunk a gazdátlan művek képviseletére, akkor az a gyűjtői csoport nem igazán érzi magát ösztönözve arra, hogy megkeresse ezek szerzőit. Miért? Azért, mert ők ugye díjat kapnak a gazdátlan művekért, és ha szerzőt nem sikerül megtalálni, akkor megtarthatják a pénzt. Van itt egy aprócska érdekütközés tehát, mivel a gyűjtői társaság gazdagabb lesz akkor, ha nem találja meg a szerzőt. Persze ez kezelhető helyzet jogi szempontból, de ez az ér, erre az érdekütközésre rámutattak a könyvtárosok, és az USA igazságügyi minisztériuma a Google könyvekkel kapcsolatos állásfoglalásában is szólt erről a témáról, hiszen hogyha egy teljes csoporttal foglalkozó kérdésrendezésre sor kerül, akkor ugye ez mindenkire vonatkozik, a tárgyalóknak pedig érdekük az, hogy megtartsák maguk a pénzt, nem pedig az, hogy kifizessék ezt aztán. A könyvtárosok közössége ezért is egy kivételt alkalmazna. Ezt a következőképpen lehetne felépíteni. Miután alapos keresést végzett a felhasználó, ennek a keresésnek a feltételeit pontosan meg kell határozni, akkor joga van a mű használatára, gazdátlan mű használatára. Az egyik opció az, hogy kompenzáció nélkül használhatja ezt a művet. Ha időközben meg lesz a szerző, akkor természetesen öm, öm, hozzá kell, hogy férjen azokhoz az eszközökhöz, amikhez hozzáfér, tehát nyelvi eszközökhöz. A második opció az, hogy hogy a felhasználó egy kompenzációt fizet, vagy egy gyűjtői körnek, vagy egy alapnak, amely megtartja ezt az összeget amennyiben megjelenne mégiscsak a szerző időközben. A könyvtársak érdeke az, hogy legyen egy ilyen kivétel, esetleg elfogadható számukra, ugye, hogy díjazást fizetnek a szerző felé, aztán a jog birtokosa és a kiadóknak is az az érdeke, hogy legyen egy engedélyezési rendszer az északi modellnek megfelelően. Már elmondtam, hogy ez a kiterjesztett ö, engedélyezés ö, ben van egy bizonyos érdekütközés, ez azonban kezelhető, mégpedig a következőképpen. Gazdátlan művekkel kapcsolatos szabályozásban bárki is kezeli a jogokat, be kell, hogy bizonyítsa azt, hogy alapos keresést végez annak érdekében, hogy megtalálja a jogosultat. Ez a kötelezettség megfigyel, kötelezés betartása egy közszerv által kerül megfigyelésre, egy olyan által, mint például a Kulturális Minisztérium, vagy bármi szabadalmi hivatal, mint amilyen ugye létezik Németországban, az Egyesült Királyságban, Dániában. Jogorvoslati lehetőség is van a kiterjesztett kollektív engedélyezési rendszerben tevékenykedő szerv be kell, hogy bizonyítsa a különböző minta alapú szúrópróbaszerű vizsgálat alapján, hogy mindent megtett annak érdekében, hogy megtalálja a szerzőt, akit ugye ő jogszabály alapján képvisel. Végezetül meg egy dolog, ami kapcsolódik a szerzői jogokhoz, vagy a gazdátlan művekhez, de mégis egy sokkal szélesebb téma. A meghallgatás során különösen elméleti szakemberek a Berni konvenció rendelkezéseire mutattak rá, és ezeket bírálták, elmondván az, hogy a modern internetes korban ezek a rendelkezések már nem igazán helyen valóak. Miért? Azért, mert az interneten és a vízjelek alkalmazása területén a jogbirtokos dokumentálható magában a műben, tehát például fényképeket is lehetne vízjellel ellátni. Ez egy jó eszköz lenne, bár akkor a regisztráció válna feleslegessé. központi európai ö, nyilvántartásokban vannak ugye ezek a művek jelenleg ö, ö, nyilvántartva. A szerző megtalálásak lehetősége is elveszne ezzel. Az internetes keresési lehetőségek pusztán formalitásnak minősülnek, és a nyomon követés lehetősége ezzel elveszne. Éppen ezért általános vita került bevezetésre a tekintetben, hogy ezek a szabályok megfelelőek-e, és hogy ezek lehetséges módon esetleg nemzeti követelmények, amelyek összefüggnek ilyen nyilvántartásokkal. Pár érintett rákérdezett ennek helyén valóságára. Ez nagyon érdekes témakör, ezt mindenképpen követnünk kell. Ahogy az államtitkár is elmondta, egy hatásvizsgálatot kell elkészíteni e tekintetbe. Ennek opcióit még nem véglegesítettük, azonban a iránymutatások, a fő vonalak már megvannak. Az egyik opció az ugye, hogy ne tegyünk semmit, nincs is gond a gazdátlan művekkel. Komoly opció ez is. Mondhatnánk azt, hogy nincsenek gazdátlan művek, hogyha az ember hosszú ideig keres, akkor meg fogja találni a szerzőt. Alapos kercsést kell végezni. Nagyon gyakran azonban a keresés költsége az egész mű értékén túlmegy, és hát mindenképpen ez további nehézségeket vetne fel, nem szabadna ilyen költségekbe bocsátkozik. Tehát ez a do nothing opció, ez nem áll meg. A másik, a kivételes opció, az egyik díjazás ellenében, a másik díjazás nélkül. A harmadik opció, ez a kiterjesztett kollektív engedélyezési rendszer, amely megfelelő felügyelet mellett garantálná az érdekütközés kezelését is. A harmadik opció, mondja az előadó, az a kanadai modell, melynek értelmében egy állami testület ad ki egy engedélyt a gazdátlan mű felhasználására egy könyvtárnak, miután meggyőződött arról, hogy az alapos keresést, kutatást elvégezték. Végezetül hadd mondjam el azt is, hogy ezen opciók mindegyike alapos kereséssel jár együtt. A kivétel lehetősége ugye csak a megfelelő keresés esetén adható meg, a kiterjesztett engedély is együtt jár azzal a mandátummal, hogy alapos keresést kell elvégezni. Az engedély megadására csak akkor kerül sor, miután a felhasználó dokumentálta azt, hogy megfelelően részletes alapos keresést végzett el. Jövő február márciusra várjuk a hatásvizsgálat eredményeit, és jogszabály kezdeményezés várható ez után 2010 folyamán. Nagyon köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönöm szépen. A bizottság... Köszönöm a bizottság részéről a felszólalást. Nyilvánvalóan nagyon sok jó információt kaptunk. Most akkor térjünk át az ülésünk második részére, és itt hat szakértőt hívtunk meg, akik szólnak majd hozzánk, hogyha az órára tekintek, megalapítottam, hogy egy kicsi kis késéssel kezdtünk, tehát mindenkit megkérek, hogy 8 percre korlátozza felszólását, különben nagyon széthúzzuk az időt. Az Európeána képviseletében Nikkeman asszonyt kérem meg. Köszönöm szépen! mindenkinek. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Örömömre szolgál, hogy itt lehetek, örömömre szolgál, hogy felszólalhatok itt. Elhoztam egy előadást magammal, de mivel csupán 8 percünk van, csak a legalapvetőbb kérdésekkel foglalkozhatom, de az anyagomat kiosztották. Könyvtáros vagyok, szerzői jogdíjjal foglalkozó jogász, az Európeánának dolgozom. Ez az Európai Digitális Könyvtár, digitális irattár. Hoztam magammal néhány fóliát, a Német Nemzeti Könyvtár igazgatója vagyok, és az Európai Nemzeti Könyvtárosok Szövetségének az elnöke is vagyok emellett, és nagyon érdekel az Európeánával összefüggő téma. Miről is szól ez a dolog? Elhoztam ezt a karikatúrát, amely arról beszél, hogy az emberek a közeljövőben eh, már nem hisznek el semmit, amit nem találnak meg az interneten. Szerintem mindent fel kell vinnünk az internetre. És pedig egész szövegeket, vagy legalábbis eh, részeket. A 20. század fekete lyuka, itt látható miért, ez a szerző jogvédelem alatt álló művek fekete lyuka. Úgy gondolom, hogy a fekete lyuk betapasztásának érdekében öt fő prioritás különböztethetünk meg. Nyilvánvalóan egyebek is elképzelhetőek, de most olyan megoldásokról szólnék, amelyek a gazdátlan művekre vonatkoznak. Már hallották, eh, a kiterjesztett gyűjtési licenc kérdését, Norvégiában például ez a helyzet, eh, ott a szerzői védelem alatt álló művekkel való bánásmód a legtöbb európai államban nem megvalósítható. Németország esetében egy projekt létezik, melynek segítségével a német gyűjtők, eh, a könyvtárak és az érdekeltek között megállapodást kötöttünk. A kiadók is részt vesznek a keresésben, hogyha egy kicsit illegálisan dolgoznak, akkor itt igazából beazonosításról beszélünk. A könyvtárak külön díjat fizetnek, amely egy számlára kerül, és hogyha az árva gyerek szülei mégiscsak előkerülnek, akkor ki lehet őket fizetni ebből. Nézzük meg, hogy milyen elemekre van szükségünk a gazdatlan művek kezelésére. Mindenképpen eh, kell egy fogalom meghatározás, mi a intelligens, szorgalmas keresés, mi egy eh, gazdátlan mű. Meg kell néznünk, hogy milyen határon átnyúló jogbizonytalanság létezik. Tehát pillanatnyilag nem Európa, hanem globális problémáról van szó. Tehát szükségünk van a jogbiztonságra, és pedig a határokon átnyúló módon, technikai eszközökre, adatbázisokra is szükségünk van. Szükségünk van olyan érintettekre, akik hajlandók együttműködni velünk. Össze kell ülnünk, és közösen kell megoldásokat találnunk. Úgy gondolom, hogy a nemzeti kormányoknak és az Európai Unióknak egy új, modern, harmonizált szerzői jogdíj rendszerről, jogvédelmi rendszerről kell megállapítniuk. De legalább Európán belül legyen jogbiztonság. Amennyiben nincsen ilyen, akkor nem tudjuk a kulturális kincseinket megvédeni, amelyek a gazdatlan művekben is megvannak. Most köszönöm figyelmüket. Köszönöm, most akkor áttérünk Tárja Koskinen Olsen asszonyra, aki a reprodukciós jogok területéről érkezik, és átadom a szót. Köszönöm, elnök úr, örömömre szolgál, hogy a saját szervezetem nevében is beszélhetek, a saját szervezetem pedig az EFRO a reprodukciós szervezet. A tagállamban vannak megoldások, azonban ezek eltérnek egymástól. Szükségünk van egy európai megoldásra, a megoldásnak pedig működőképesnek kell lennie. A kérdés az, hogy szükséges-e a szabályzás. Mindenek előtt a gazdatlan művekhez való hozzáférés problémáját tárgyaljuk meg. Itt már születtek eh, elképzelések a digitális könyvtárakkal foglalkozó magas szintű munkacsoportban 2006 és 2011 között. Tehát nem kell újra feltalálnunk a spanyol viaszt. Nikeman asszonynal és eh, egyéb részvevőkkel ültünk össze, kulturális intézetekkel, könyvtárakkal. Megpróbáltuk megbeszélni, hogy mik a legfontosabb elemei a digitális könyvtáraknak a szerzőjoggal rendelkezők és a könyvtárak, a kiadók azt mondták, hogy a jogbiztonságra van szükség. Hogyha ezeket a szempontokat kombináljuk, akkor arra a következtetésre jutunk, hogy tisztáznunk kell a gazdátlan művek jogi helyzetét. Szükség van valakire, aki a gazdátlan művek mellett törláncsát. Meg kell néznünk a kollektív uh, licenckiadó hatóságok helyzetét, hiszen eh, ezek eh, a szervek eddig eh, a gazdával rendelkező műveket képviselik. Egyéb tagállami megoldások is léteznek, vannak törvényes megoldások. Hallottunk a skandináv megoldásról, hogy kiterjesszük a jogot. A 2008-as Dán törvényekre utalnék, ez a leghatékonyabb. Utalnék például a francia szellemi tulajdon jogra, ahol a kollektív megállapodásukon múlik a dolog. Az Egyesült Királyságban a nem képviselt műveket is védelem alá lehet venni. Magyarországon új törvény van, Kanadában pedig az a megoldás, hogy a szerzői jogdíjakkal foglalkozó hatóság licencet adhat ki. Elképzelhetők szerződéses megoldások is. Norvégiában van egy ilyen a Nemzeti Könyvtár és a Kopinor szervezet között. Itt kollektív engedélyezés van. A franciaországi INA szervezetről, a kollégám fog majd beszélni. Itt is kollektív megállapodás született öt gyűjtőszervezettel Franciaországban, Hollandiában is kollektív megállapodás született szinte minden holland érintett szervel. Megemlíteném még azt a rendszert, amelyről Nikeman asszony beszélt, a német rendszert, ahol a gyűjtőtársaságok, a könyvtárak és a kiadók együttműködnek. Mi jellemző ezekre a megoldásokra, és most itt áttérünk a működő megoldások kérdésére. Ami Európában most megvan, az mind a licenc kiadással függ össze, az engedélyezéssel. Tehát nézzük meg a keresést a megfelelő keresést. Már létezik egy pán-európai megállapodás, amelyet múlt évben, 2008-ban kötöttek. Ez egy egyetértési megállapodás, és hét nemzetközi szervezet kötötte. A szerzői jogvédelemben rendelkezők is részt vettek ebben. A jogbiztonságnál két szempontot kell megkülönböztetni, a jog világosságát és az, hogy legyenek kulturális intézetek. Hogyan? Tisztázzuk a jogi eszközöket. Egy hatóságra van szükség, amely tisztázza a jogokat. Így ez a szervezet szólhat nem csak azok nevében, akik jogvédelemmel rendelkeznek, hanem a gazdatlan művek is. Tehát ki adhat ki jogot egy nem azonosított szerzőnek? Ez a szervezet lenne az. Ez a kultúrintézet, és a kultúrintézetet is be kell építeni a rendszerbe. Meg vagyunk győződve róla, hogy a jogok kezelése és az engedélyezés az európai léptékű megoldásokon kell, hogy nyugodjon. Nagyon sok nemzeti megoldási forma elképzelhető, ez egy jó kiinduló pont. De ezeknek mind eh, teljesíteni kell a már említett kritériumokat. Amire most szükség van, az az, hogy eh, a nemzeti megoldásokból egy európai méretű megoldás legyen, tehát egy harmonizált. A magas szintű szakértői csoport ezen dolgozott, most pedig a gyakorlatban kerül kipróbálásra ez a projekt. Az Európai Bizottság eh, az ERRO nevű program keretében finanszírozza ezt a projektet. Nagy gyakorlati segítséget is nyújthatna ez a megfelelő kereséshez. Nagyon fontos a nemzeti megoldások kölcsönös elismerése, és pedig minden tagállamban. Interoperábilisnek kell lennünk, hogyha létezik egy rendszer Németországban és az én országomban, Finnországban, akkor ezeket darabról darabra össze kell illesztenünk. Amennyiben a kritériumokat általánosan elfogadja mindenki, akkor ez nem jelenthet akkora problémát. A kölcsönös elismerés koncepciójának alapja az az elem, hogy legyenek megfelelő nemzeti megoldások. Léteznek eh, már útmutatók, fogalommeghatározások, eh, ezekkel a magas szintű szakértői csoport is foglalkozott. Szükségünk van az érintettekkel való együttműködésre, hogy a dolog a gyakorlatban is működjön. Mi jogbiztonságra és eh, jogbiztonságra szeretnénk építeni. Ez érinti a kulturális intézeteket. Szükségünk van egy olyan eh, mechanizmusunk, amely megfelelően működik. Köszönöm. Antoine Obertet üdvözlöm most, aki a Google cég jogtanácsadója a szerzői jogi esetekben. Öné szó. Köszönöm. Mindenek előtt eh, szeretnénk megköszönni a az önök bizottságnak és a svéd elnökségnek, hogy megszervezték ezt a nagyon hasznos találkozót. Köszönöm, hogy meghívták a Google-t is, hogy felszólalhat. Azzal kezdeném, hogy a Google nyitott vállalkozás, és nagyon örül annak, hogy digitalizálni óhajtják az európai érintettek az irodalmat. Itt három fő témáról szólnék. A legtöbbről már szó esett, hiszen nagyon sok dolgot elmondtak már előttem. A gazdátlan művek kérdése nem új, de egyre aktuálisabb, amikor megindul a digitalizáció. Szólnék a digitalizáció előnyeiről, és arról, hogy hogyan lehet a szerzői jogokhoz hozzájárulni. Először arról szólnék, hogy hogyan lehet csökkenteni a gazdátlan művek eh, számát. Hogyan tudjuk például az Arrow projekttel elősegíteni szándékainkat? Koszkilan asszony az előbb beszélt erről. Végezetül pedig eh, néhány alap eh, dologról szólnék az európai digitalizáció területéről, olyanról, amit jogbiztonság, és egy másik fontos dolog pedig a költséghatékonyság. Tudom, hogy pillanatnyilag sok figyelm, figyelemek kísérik, hogy mi történik az Egyesült Államokban, és főleg a Google Book Search-re gondolok itt. Tehát a digitalizáció előnyeit már említették, de új lehetőségeket hoz létre a felhasználók és a szerzők számára. Óriási jelentősége van a könyvtárak számára. A digitalizáció azonban új életet lehelhet a régebbi művekbe is, és megerősíti a szerző, szerzői jogvédelmét. Tilman Lüder már utalt egy paradoxonra, és ez pedig az, hogy 70 éves szerzői jog van a szerző halála után és a jogosultak ezután már nem jogosultak a szerzői jogtír. De vannak olyan könyvek, amelyeket mondjuk egyszer írtak csak meg, viszont nagyon gyakran felhasználják őket a televízióban, vagy egyéb kreatív tevékenységre. Azonban a felhasználók számára eltűnik ez, és már nem hozzáférhető elég gyakran különféle tényezőkön múlik ez, de a leglényezőbb tényező az, hogy egy könyvtárban vagy egy könyvesboltban csak behatárolt számú munka érhető el. A digitalizáció egyik legnagyobb előnye az, hogy korlátlan mennyiségben rendelkezésre állnak a művek, és pedig nagyon sokáig. Ez megadja a jogosultaknak a lehetőséget, hogy sokkal tovább, több ember használja műveiket, ami nekik is pozitív. A felhasználók érdekében nem csak az van, hogy műveket keresenek, hanem az is fontos, hogy a digitalizált művekhez hozzáférjenek. A gazdátlan művek kérdése tehát egy nagy kihívás. A gazdátlan művek témája összefügg a költség és az érték témájával is. Hiszen a digitalizáció költségei viszonylag magasak, magasabbak lehetnek, mint egy mű potenciális értéke. És ez csökkenti a digitalizációban való érdekeltséget. Tehát minél alacsonyabb egy mű kereskedelmi értéke, annál valószínűbb, hogy nehéz megtalálni a szerzőjét a régi művek esetében, eh, amelyeknél nem nagyon van eh, gazdasági érdek, itt eléggé nehéz megállapítani, hogy ki a jogdíjra jogosult. Hogyha meg akarjuk állapítani, hogy egy műnek milyen copyright státusza van, akkor ez néha költséges lehet. Ezek a költségek pedig néha el is riaszthatják a jogosultakat a copyright esetek hiányosságában elmondhatjuk azt, hogy nagyon sok szempont nem szolgálja a jogosultak, illetve a felhasználók érdekét, és elképzelhetek olyan esetek is, hogy az ösztönzők csorbát szenvednek Európában emiatt. Tehát amire szükség van, az a költséghatékony rendszer, amely számos műhöz megkönnyíti a hozzáférést olyanokhoz is, amelyeknél limitált a kereskedelmi érték. Tehát itt eh, a jogi lehetőségekről már szóltak előttem is. Ez eh, most eh, átvezet a második megjegyzésemre, ez pedig a gazdátlan művek beazonosítása. A probléma ebben a tekintetben sokkal tágabb, mint a keresés által jelentett kihívás, hiszen minél többet keresünk, annál drágább lesz. És akkor itt szembesülünk a költséghatékonyság kihívásával. Tehát azonosítani kell a gazdatlan művek jogosultjait. Az ERRO olyan kezdeményezés, amely olyan technológiát használ, amely megkönnyíti a jogosult azonosítását. A központosított rendszer automatizálja a keresést, és meg próbálja költséghatékony módon vezetni a keresést. És pedig úgy, hogy a jogosultakat érdekelté kell abban tenni, hogy hatékony legyen a keresés. Tehát ahogy az Európában már az jogosultaknál jelent van. Most az utolsó megjegyzésem pedig arra vonatkozna, hogy milyen nyílt keretet hozhatnánk létre a gazdatlan művekre. A gazdátlan művek témájával már szóltunk arról, hogy mindenképpen szükséges valamit tenni, és léteznek már megoldások. Tehát én például szóltam a kiterjesztett kollektív kezelésről, a kanadai szerzői jogi hivatal megoldásáról is szóltunk. Az Egyesült Államok jogrendszerében Például a gazdatlan művek felhasználásának felelősségének a csökkentéséről is beszélhetünk. Európában jogdíj alapú rendszer működik, hát itt vannak a kereskedelmi és nem kereskedelmi felhasználási típusok. Erről később még vitát is nyithatunk, azonban mindenképpen van néhány vezérelv, Google pedig úgy gondolja, hogy a következő témák létfontosságúak a gazdatlan művek tekintetében. Az elsőről már szóltak, ez a jogbiztonság. Ne legyen olyan felelősség, amely segítségével a gazdatlan művek esetében vissza lehet akár törvényellenes módon élni. Itt uh, a költség, érték által generált kihívást uh, úgy kell egyensúlyba billenteni, hogy ne legyen túl költséges a keresés, hiszen a túl költséges akkor egyáltalán nem fog működni. A másik vezérel egy olyan megoldás, hogy megfelelő jogdíjakat alapítsunk meg gazdatlan művek esetében. Erről is esett már szó. A megoldás pedig az lenne, hogy a beazonosításig a jogdíj gyülemléké és utána, de ezt már Timo Lider is említette. Végezetül a rendszernek biztosnak kell lennie két értelemben, tehát ne legyen hatalom alól visszaélés, ne legyen meg ennek a lehetőségese, hiszen ez elbátorítaná a használókat, hogy a gazdatlan művekhez hozzáférjenek, és ne legyen összeomlási rendszer lehetősége. Tehát olyan rendszerekre van szükségünk, amely lehetővé teszi a gazdatlan művekhez való hozzáférést az összeomlás lehetősége nélkül. A gazdatlan művek által jelentett kihívás nagyon sokféle szempontot jelentett meg. Köszönöm szépen. Köszönöm. Akkor Jean-François Devano, ő a Nemzeti Audiovizuális eh, Szervezetet képviseli, Franciaországból jött. Köszönöm a szót. Köszönöm szépen. Franciául fogok beszélni. Kérem mindenki vegye fel a fülhallgatót, akinek erre szüksége van. Több mint egy millió órányi műsorunk van, több ezernyi, illetve több százezernyi szerzőnek a műveit tároljuk. A franciaországi közszolgálati műsorsugárzóknak az anyagait archiváltuk, és ezeket rököltük meg. 60 szervezetnek a műveit tároljuk, számos jogtulajdonosnak az érdekeit képviseljük, és számos gazd, gazdátlan művet is tárolunk. A gazdátlan művek azok, amelyeknek a jogtulajdonosait nem találtuk meg, vagy nem tudjuk, hogy hol vannak. Ezen gazdátlan műveknek a felhasználásánál általános, átfogó megjegyez, megjegyezéseket kötöttünk. És ezeket a megegyezéseket főként 2005 és 2008 között kötöttük meg. és a, szerz, a gazdátlan művekkel foglalkozó Európai Al- Szakbizottságnak a munkájával megegyezik a mi munkánk. Franciaországban is létrehoztunk egy szakbizottságot, és együtt dolgozunk az európai szervekkel, a bizottságunk úgy gondolta, hogy nem kellene különleges kivételeket létrehozni a gazdátlan művek számára, adhok megegyezéseket azért lehet kötni, de a francia jogban már létező megoldásokat kellene mindenképpen alkalmaznunk a francia bíráknak a lehető meg, legjobb megoldást kell megtalálniuk a gazdátlan művek kezelésére. És nagyon örülünk, hogy megtaláltuk ezt a megoldást. Tehát a megoldás, amit végül is bevezettünk, az az, hogy az összes jogtulajdonossal egy átfogó megállapodást kötöttünk, attól függően, hogy milyen jellegű jogtulajdonosokról van szó. Öt ö, nagy kategóriát különböztetünk meg. Az első kategóriában a szerzők találhatóak. Azt találtuk, hogy nem mindig van ö, szerzői ö, szerződés, és már a szerzői jogok területén is felmerült a gazdátlan művek kérdése, mégpedig 1996-ban. Egy szervezet, a SASEM volt az, amely ezt felvetette. És így mindenféle felhasználási módot ezen megegyezés alapján rendeztünk. És a felhasználáshoz egyfajta díjat kell fizetni. És ez egyfajta garanciát jelent arra, hogy tehát a gazdátlan díjak is szerepelnek egy nyilvántartásban, és ha megtalálják a szerzőt, akkor őt valamilyen módon díjazzák. Ezen kívül az újságírókkal is kötöttünk egy megállapodást. Ez a SCAM nevű szervezet, amely beszedi a díjakat, az egyes újságírók művei után. Egyfajta garanciával rendelkezünk, tehát a, azok számára is, amennyiben egy újságírói műnek a szerzőjét nem sikerül megtalálnunk, vagy csak későn találjuk meg másik kategória a televízió filmek rendezői. Számukra is egy nagyon komplex, összetett megállapodás létezett előzőleg. A munkaszerződés aláírásának a dátumától függően vonatkozott vagy nem vonatkozott rájuk ez a megállapodás. És most egy újabb megállapodás született, amely értelmében egy, egy rendezőt nem találnak meg, akkor 30 éven keresztül fenntartják számára a beszedett díjat, hogyha esetleg később, tehát ez alatt a 30 év alatt megtalálnák. az újságírók és rendezők mellett van még egy másik csoport is. Mégpedig azon szerzők csoportja, akik már létező műveket integrálnak a saját művükben. Ezen műveket is fel lehet használni. 2008. decemberében született meg egy megállapodás, amely rájuk vonatkozik. 50 ezer szerző tartozik ebbe a kategóriában. Egy külön szervezetet hoztunk létre, amelyhez ezek a szerzők fordulhatnak, amennyiben a művüket valaki felhasználja. Amennyiben az adott mű szerepel ennek a szervezetnek, a DGLP-nek a, a nyilvántartásában, az adott szerzők ehhez a szervezethez fordulhatnak díjazásért. A különböző kategóriákon belül a harmadik, féle, a harmadik csoportba tartozó rendezők, illetve egyéb szerzők mellett, tehát egy minden jogtulajdonos mellett megkülönböztetünk egy további csoportot, mégpedig az előadó művészek csoportját. Nagyon nagy nehézségünk volt ennek a csoportnak a kezelése során. Az előadó művészek fizetett, alkalmazott jogtulajdonosok munkaszerződéssel rendelkeznek, a jogaikat viszont nem mindig tartják tiszteletben. Hogyha nincsen munkaszerződésük, akkor a jogaikat nem tudják érvényesíteni. A kollektív szerződések pedig nem terjednek ki minden részletre, nem eléggé részletesek az, ezen a területen. A megállapodások nagyon, a mi megállapodásaink nagyon fontosak, mivel minden egyes területre kiterjednek, a gazdátlan művek minden egyes területét lefedjük. hogyha nem sikerül megtalálnunk egy előadó művészt, akkor mi szedjük be az őt illető díjakat. Tehát az INA, a mi szervezetünk az, amely beszedi az őket illető díjakat, ezeket félretesszük, és utána átutaljuk azoknak az előadó művészeknek a számlájára a megfelelő összegeket, akik jelentkeznek. Nem gondoljuk azt, hogy megtaláltuk a csodálatos, tökéletes megoldást a gazdátlan művek kérdésének a rendezésére, de úgy gondoljuk, hogy sikerült azért jó megoldásokat találnunk. Az előadó művészek egy különleges csoportot képeznek, az Inának egy különleges megoldást kellett találnia a helyzetüknek a rendezésére. És ez a 44 per 2008-as törvény egy rendkívül jó megoldást jelent számunkra. Ennek alapján sikerült rendeznünk a helyzetüket. És ennek segítségével sikerült a lehető legjobban ellátnunk a feladatunkat. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. Remélem, hogy jól ejtem ki. Pirjo Hidenma az Európai Írókongresszusának elnöke. Öné a szó. Köszönöm a lehetőséget. A gazdátlan művek fogalom meghatározása világos. Azonban eh, elég gyakran nem tudjuk, hogy mi rejlik a meghatározások mögött, és nem tudjuk, hogy hány mű igazából gazdátlan mű. És eh, az, hogy a világban hány van, azt végleg nem tudjuk. A gazdátlan műveket eh, is védeni kell szerzői jogdíjjal. És pedig azért, mert szükséges az, hogy egy azonosító normarendszerünk legyen a nyomtatott és digitális munkák tekintetében. Egy világosabb rendszert kell létrehoznunk, és minél világosabb, annál jobb. A műveket általában lehet azonosítani, de a fordítókat például nem mindig. Az ember elég gyakran lát fordított könyveket a polcon, de a fordító neve nem azonosítható a könyvben minden jó munka, szorgalmas keresés ellenére maradnak gazdátlan művek, amelyeket mégiscsak védeni kellene. Második megjegyzésem, egy világos eljárást kell kidolgozni, hogy garantáljuk, hogy a művek felhasználása jogos. Ez fontos az íróknak, az olvasóknak és a felhasználóknak is. Vannak kivételek. De ha vannak kivételek, akkor ezek bonyolítják a rendszert, és a szerzői jogi kivételek pedig eh, ellentétes eredménnyel is járhatnak. Harmadsorban. A gazdátlan művek ne képezzenek kivételt. Ugyanolyan szinten legyenek, mint a többi művek. Negyedszer. Szükség van eh, a megfelelő keresési kritériumokra. Részletes útmutatókat kell kidolgozni. Az Európai Digitális Könyvtárakról szóló munkanyagban is megvannak ezek az útmutatók, ezeket pedig fel lehet használni. Ötötszörre. Adatpázasok is szükségesek, hogy együttműködjünk határokon átnyúló módon a gazdatlan azonosításában természetesen ez időt emészt és pénzt fogyaszt. Így realisztikusnak kell lennünk, hogy hogyan tudjuk ezt az egészet fenntartani. Hatott sorban az északi országok tapasztalatai, és néhány ország tapasztalata azt mutatják, hogy a kiterjesztett kollektív szerzői jogdíjadás jól működik a gazdátlan művek esetében is. Lüders úr kijelentette, hogy a kollektív jog szerzői jogi szervezetek nem feltétlenül érdekeltek abban, hogy megtalálják a gazdatlan művek gazdáját. Hiszen ezek kormányzati felügyelet, illetve minisztériumi felügyelet alatt működnek. A tevékenységük tehát ellenőrzött, és mindenképpen eh, megfelelő iránymutatókat kell alkalmazni ebben a tekintetben is. Nincs oka annak, hogy eh, ne bízunk meg ezen rendszerek motivumaiban. A hetedik és az utolsó pontom a szerzők eh, jogdíját egyénileg és kollektív módon is ki lehet fizetni az északi országban is. Például a gazdátlan művek díjazása probléma lehet, de vannak jó megoldások, amelyek átláthatóak, hogy hogyan lehet a közös irodalmi kultúrára használni ezt a pénzt. Az átláthatás a díjazás rendszerében nagyon fontos, hogy a szerzők és az olvasók is megértsék a rendszert és az irodalom gazdaságát. Köszönöm. Nagyon köszönöm, Hírvászony. Az első blokkban Ficsor Mihály úr következik, remélem jól ejtettem. A Magyar Szabadalmi Hivatal alelnöke, tessék parancsoljon a szó. Thank you very much. Uh, let me assure you that you have pronounced my name uh, correctly, which is not an easy task. Jól ejtette a nevemet, nem könnyű feladat. Köszönöm szépen a meghívást mindenek előtt, köszönöm, hogy szólhatok önökhöz. A mai feladatom az, hogy a magyar konkrét szabályozást ismertessem. Úgy tűnik, hogy Magyarország ma az Európai Unió egyetlen olyan tagállama, amely kettős megoldást kínál a gazdátlan művek kezelésére. De mi teszi oly különlegessé a magyar szabályozást? nem mást, mint hogy a kiterjesztett kollektív engedélyezés mellett központosított, nem exkluzív engedélyeket is bevezetett, amely a gazdátlan művekre vonatkozik, minden nemű gazdátlan műre vonatkozik. A jogszabályalkotás történetét most nem fogom bemutatni, hosszú és kanyargós út vezetett idáig, de biztosíthatok mindenkit arról, hogy az engedélyezési jogszabály alkotás vagy ellenzési jogszabály idén májusban lépett hatályba. A Magyar Szabadalmi Hivatal feladata ezen kérdések kezelése, mind az ipari tulajdonjogok, mind a szellemi tulajdonjogok kezelésével foglalkozik, ezen túlmenően más feladatoknak is igyekszik megfelelni a szerzői jogok területén. A fő jellemzői az engedélynyújtási rendszernek gazdátlan művek esetében a következőképpen foglalható össze. A magyar rendelkezések ugyanazon műkategóriára vonatkoznak, mint az EU dokumentumok által megállapított kategóriák. Olyan művekről beszélünk, amelyek szerzője nem ismert vagy nem található. A kiterjesztett engedélyezési rendszer alatt a felhasználók engedélyeket szerezhetnek gazdátlan művek használatára is. Jelen pillanatban úgy tűnik, hogy ezek a szervek nem kell, hogy bebizonyítsák azt, hogy alapos, megfelelő keresést végeztek, annak nevében, akinek nevében ugye beszedik a szerzői jogdíjakat. Ami a nyilvánosságra hozatalt vagy terjesztést illeti, sok esetben megfelelő megoldást alkalmaznak a szervek a gazdátlan művek kezelésére is. A magyar rendelkezések ezen a területen kölcsönös viszonossági alapon alkalmazandóak. Más egyéb kapcsolódó jogokat ez nem fed le. Az alapos keresés kötelezettsége előfeltétele a gazdátlan mű jogszerű használatának. Specifikus kritériumokat kell alkalmazni, amikor azt vizsgáljuk, hogy ez a keresés elvégzésre került-e vagy nem. Ezt a tényt, hogy ez a keresés elvégzésre került, ez bizonyítandó és dokumentálandó. Gazdátlan mű használati engedélyt maximum 5 évre lehet kiadni. Ez csak Magyarországon érvényes, nem kizárólagos és nem átruházható az engedélyért díjat kell fizetni, ezt a HPO határozza meg, a szabadalmi hivatal, és ez letétbe helyezendő a használat megkezdetekor. Visszaigényelésre 5 éven belül van lehetőség az engedély megszakításától vagy megvonásától kezdve. Amennyiben a díjazást vitatja az érintett, úgy bíróság elé viheti az ügyet, a szabadalmi jogi jogeseteknek megfelelően. Egy nyilvántartást készítettünk a gazdátlan művekről, ezt a szabadalmi hivatal tárolja, de csak azokról a művekről van szó, amelyek vonatkozásában engedély már kiadásra került. Ez egy nyilvánosan hozzáférhető adatbank. Az új magyar törvény előnyös kezelést biztosít, előnyös elbánást biztosít a nem profitszerű felhasználásra. Az összeg mindenképpen letétbe helyezendő, és alacsonyabbak ilyen esetben az adminisztratív díjak is. A magyar jogszabály 2009. május 16-án lépett hatályba ez óta ugye nem ö, sikerült komoly tapasztalatot szereznünk, ami a Magyar Szabadalmi Hivatalt illeti, kettő kérelmet kaptunk, de engedélyt még nem állítottunk ki. Az érdeklődések, kérdések száma az új engedélyezési rendszerről azonban jóval magasabb ezek az érdeklődések még nem csapódtak le konkrét eset számban. Ez, egy, ez összhangban van a gazdasági válsággal, amely ugye érintette a, ezen ö, terület ö, szereplőit is, valamint ö, az egésznek az újdonság is együtt jár ezzel. Ez az egész meglehetősen költséges, ez együtt jár azzal, hogy a kereslet alacsonyabb, mint vártuk az időtényezőt sem szabad figyelmen kívül hagynunk, hiszen csak pár hónap telt el, mióta hatályba lépett ez az új rendszer. Az alapos kereséshez pedig szép kis időre van szükség. Vannak azonban ígéretes jelek mindenképpen. A Nemzeti Adóvizuális Archív megkereste pár héttel ezelőtt hivatalunkat, hogy engedélyt szerezzen legalább 370 gazdátlan műre. Ami a magyar szerzői jogokat illeti, a Magyar Szabadalmi Hivatal egy rendszert üzemeltet. Ennek keretein belül kezeljük a gazdatlan művekkel kapcsolatban felmerülő problémákat. Megvannak annak a módjai, hogy hogy tudjuk megakadályozni, hogy gazdátlanná váljon egy mű, és ezzel ugye szabályozni tudjuk valamilyen módon a gazdátlan művek jövőbeni számát. A kollektív engedélyezési rendszer, ez a kiterjesztett rendszer megfelelő megoldást jelent több esetben. Ezek az elemek kölcsönösen kiegészítik egymást, és közösen meglehetősen kielégítő, átfogó megoldást jelentenek a gazdátlan művek problémájára nézve. Az új magyar engedélyezési rendszer gazdátlan művek esetében különböző előnyökkel is együtt jár. Ez garantálja a szerzői jogokat és megjelenítési jogokat. Ezen túlmenően a hatály meglehetősen széles körű, minden nemű műre kiterjed. Ez talán a kollektív menedzsment szervek által engedélyekre nem. A lehetséges felhasználóknak is jó lehetőséget biztosít, ez különböző kultúrszervek számára, és felelősségvállalási rendelkezések is rendben vannak. Egy független közszervnek kell bizonyítani azt, hogy igen, ez a keresés elvégzésre került. Az összeg me előre történő meghatározása és letétbe helyezése is előre láthatóságot biztosít döntéseket az adott eset körülmények megfelelően lehet kialakítani. Nyilvános adatbank is kifejlesztésre kerül a beérkezett kérelmek alapján. Azonban vannak hátulütői is az új rendszernek. Bizonyos körülmények között egy egyedi engedély kérhető több műre, ez ez a leg ez nem a legmegfelelőbb megoldás a tömeges digitalizációs projektekre. Bizonyos esetekben túl magas lehet a megfizetendő díj. A szabadalmi hivatalnak sem feltétlenül áll rendelkezésére a díjazás kialakításához, ez vezethet későbbi jogvitákhoz. A regiszter ugye nem lesz sosem teljes körű. Végül, de nem utolsó sorban még nem igazán világos az, hogy a magyar rendszer mennyire illik bele az európai rendszerbe, és az sem egészen világos, hogy milyen körülmények mellett biztosítja ez a különböző tagállami rendszerek közötti megfelelést. Köszönöm szépen! Nagyon köszönöm minden érintetnek köszönöm a fegyelmét, mindenki betartotta a 8 percet, ennek az a stratégiai előnye, hogy újra időben vagyunk. A kollégákhoz most az lenne a kérdésem, hogy vannak-e önöknek kérdései. Parancsoljanak. Senki? Na, majd akkor én elkezdem. Egy kérdésem lenne, a kutatási tevékenység, keresési tevékenység vonatkozásában, amikor ugye az adott szerzőt kívánjuk megtalálni. Milyen szerepet játszik ebben az összefüggésben az internet? Ez érdekelne. Hallottam ugye, hogy vannak különböző online regiszterek, ezeket különböző módon szortírozzuk. Tehát milyen tapasztalataik vannak? A kérdésemet mindenkihez intézem, különösen talán Ficsor úrhoz intézem ezt a kérdést, és Nigemen asszonyhoz. Tehát milyen tapasztalataik vannak? Hogyan, milyen módon keresik a szerzőket? Kiegészítésképpen Lichtenberger asszony is kérdezne valamit. Mondják el azt is kérem, hogy menny a százalékos arányban mennyi keresés sikeres, és milyen feltételek mellett. Tehát a, a, a keresések százalékos aránya érdekelne. Nagyon sok számadatot hallunk, és nem igazán látom át a dolgokat. Még egy kérdés a részemről mondja az elnök, a vezetőmben is elmondtam már. Milyen jelentőséggel bírnak a gazdátlan művek? Hallottam 30%-ot is, hogy 30%-ot tesznek ki, hallottam többet, kevesebbet. Talán mondhatnának pár szót arról, hogy számszerűsítve milyen mennyiségről beszélünk? Milyen jelentőséggel bír ez? Még van azt mondja először, aztán utána Ficsor úr. Um, well, your first question, what role does the ami az első kérdését illeti, hogy milyen szerepet játszik az internet a jogbirtokos megkeresésében. Ez nagy mértékben függ attól, hogy milyen művet veszünk elő. Hogyha mondjuk az elmúlt évszázad első feléből indulunk ki, akkor elmondhatom, hogy az internetes keresés ugye nem játszik akkora szerepet. Amikor azonban mondjuk könyvekről beszélünk, akkor ugye mindig az adott kötetet kell megvizsgálni. Német projektünkben elmondtuk, hogy mindig túl szeretnénk lépni, vagyis inkább a kiadón keresztül szeretnénk megközelíteni ezt a problémát, hiszen ugye tudjuk, hogy nagyon sok kiadó szerepelt a piacon, kitűnő anyagaink vannak, amikor, amelyekben különböző címeket, hasonlókat lehet megkeresni, különböző ugye katalógusokban, könyvtári katalógusokban. Én ezt örömmel internetre vinném, de ez is pénzkérdés, ennek digitalizálása is pénzbe kerül. A prezentációmban megemlítettem, hogy olyan adatbázisokra van szükség, amelyek működnek, olyan eszközökre, amelyek könnyen működnek, és ez egy szép példája annak, hogy hogy és hol kell egyszerűsítenünk a jogtulajdonosok, jogbirtokosok megkeresését. Aztán elhangzott egy kérdés, hogy százalékos arányban milyen módon jelennek meg ezek a gazdátlan művek. A kérdés itt is az, hogy mi a gazdátlan mű. A könyvtáramban Az összes kötet 95%-ára szerzői jog vonatkozik, hiszen minket csak 1992-ben alapítottak. Nagyon gyakran ö, meg lehet találni a kiadót, de például 1966 előtt a német jogszabályok értelmében nem volt jog arra, hogy digitalizált másolatokat bocsássanak rendelkezésre. Tehát felkereshetem a kiadót, de ő elmondhatja azt, hogy nem tudom megadni ugyanezt a jogot, de azt sem tudom, hogy hol vannak a szerzők, mivel a nagyszüleik kötöttek szerződést az én nagyszüleimmel, hát ezt azt nem tudom, hogy hol van. Most akkor ez minek minősül? Gazdátlan műnek, félgazdátlan műnek, vagy minek? Hogyha ezek a fél árvák, vagy félgazdátlan művek Belindulunk indulunk ki, akkor elmondhatjuk, hogy a dolgok 40%-a minősül gazdátlannak. Ha nem, akkor a százalékos érték alacsonyabb. Ahogy már elmondtam a prezentációmban is, nagy mértékben attól függenek a dolgok, hogy mit veszünk gazdátlan műnek, és mit veszünk alapos keresésnek. Mindenféle találgatásokba veszünk el különben, ha ezeket nem tisztázzuk. Elnök, Ficsor úr, kiegészíteni az elhangzottakat? Um, thank you very much. Uh, first of all, uh... Köszönöm szépen. Mindenek előtt hadd válaszoljak az internet szerepét érintő kérdésükre az alapos keresés területén. Jogszabályaink nem teljes körű intézkedés listát is tartalmaznak, olyan intézkedéseket, amelyek elvégezhetőek egy alapos, megfelelő keresés esetén. Bizonyos intézkedések szerepelnek a rendelkezésekben, tehát ezek közül az egyik az adatbázisokban történő keresés, az internetes adatbázisokban történő keresés. Az internetes keresés tehát az alapos keresés egyik eszköze lehetősége. Ahogy már a prezentációmban is elmondtam, tapasztalataink meglehetősen korlátozottak, mindössze egy pár kérelmet vagy kérdést kaptunk engedélyek vonatkozásában. Ez azt mutatja, hogy Lüder úrnak valószínűleg igaza van, és gazdátlan művek nem is léteznek. Talán azonban az időtényező az, ami magyarázza a kérelmek alacsony számát. Vannak azonban szám adataink, amelyek a fejezésemben is szerepelnek, például a brit könyvtár becslései szerint 40%-nál is magasabb a szerzői jogvédelem alatt álló gazdátlan művek száma. Vannak más becslések, melynek értelmében ennél is akár több lehet a gazdátlan művek száma. Remélem ez megválaszolja a kérdést. Kriegman, please. Yes, thank you. I would like to say something about the 40%. Köszönöm szépen. Ez a 40 százalékos mérték, ezt én sem tudom fogadni, ez egyet tudok érteni, ez a kéziratok, az adományok, magánlevelek ezek is benne vannak. Nem szabad abból kiindulnunk, hogy a nyilvánosságra hozott könyvek 40%-a gazdátlan mű, a 40% kb. Mm, a heterogén gyűjtemények összessége. De rengeteg nem publikált munka létezik, amelyek a könyvtárakban megtalálhatók adományként, vagy olyan személy ajándékaként, aki ezt írta. Tehát elképzelhető, hogy valamilyen adománynak a része néhány év után oda kerül a könyvtárhoz. Nem gondolom, hogy olyan sok lenne ebből, de a gazdátlan művek jelensége olyan jelenség, amely egyre inkább a múlté az internet révén szerintem egyre inkább beazonosíthatók a munkák. Tehát elképzelhető, hogy a jövőben minimalizálhatók, vagy igazából elhanyagolhatók lesznek a gazdátlan művek. Hiszen megtalálhatók archívumokban, televízió, rádió archívumokban. És korábban rengeteg árva vagy félárva létezett, és például Tudjuk például a film rendezőit bizonyos esetekben, de nem ismerjük a szereplőket. Az internet szereplére visszatérve, meg kell nézni a 33-as oldalt az Amerikáról szóló jelentésben. Itt például arról is olvashatunk, hogy az internet hogy oldhatja meg ezt a kérdést. Itt van például egy személy, aki molekuláris illusztráció témaköréről írt valamit, egy Hayward úr nevű egyén. Ő nem adta át senkinek se a jogát, 1979-ben halt meg, és nem volt kiadója. Valaki fel akarta használni a molekuláris illusztráció történet című művét, de felesége is Mörszet megyében halt meg, Kaliforniában Elizabeth, és pedig 83-ban a hagyatéka rokonaira szállt, és ezek a rokonok pedig fölhajtották ezt a molekuláris biológiai illusztrációkat, és utána pár napon belül megvolt az engedély. Ennyire egyszerű. Köszönöm. Köszönöm. Köszönöm. Mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az összes felszólalónak. Nagyon hasznos felszólásokat hallhattunk, és nagyon érdekes ez a projekt. Többször hallottunk róla, hogy a kulturális örökségünk egy részét nem lehet jogszerűen használni, illegális olvasni a kulturális örökségünk egy részét. Mi lehet a megoldás? lehet, hogy nincs olyan messze. Mindenek előtt nagyon figyelmesen hallgassuk meg azt, amit a könyvtárak mondanak, hiszen több száz év óta léteznek. Feladatuk az, hogy a közös kulturális örökségünket megtartsák, és véleményem szerint ez nagyon lényeges. De elképzelhető bizonyos kivétel is, ez nekem úgy tűnik, hogy ez a lehető legtisztább megoldás. Nickman asszony kihangsúlyozta, hogy szükséges meghatározunk azt, hogy mi egy gazdátlan mű, és hogy mi a megfelelő keresés. Úgy tűnik, hogy ez nagyon egyszerűen megoldható kérdés. De hogyha olyan rendszereket használunk, mint például az európai ERO rendszer, Mondjuk ez 5 vagy 10 éve működik, már nem emlékszem pontosan, de azt hiszem, hogy 5 vagy 10 éve létezik. És a jogtulajdonosok regisztráltathatják a műveiket, amennyiben jogdíjat szeretnének. De nem tudom, hogy most uh, a szerző az most üzletembere. Tehát egy szerző nem biztos, hogy feltétlenül azért ír egy művet, mert üzletelni akar vele. Tehát rengeteg kritériuma van annak, hogy mit csináljanak az üzletemberek különféle környezetekben, és teljes mértékben meg is értem ezeket az érveket. Tehát mondjuk, hogyha egy tíz évnél idősebb műről van szó, akkor ezt bejelentik, az ERO egy összeurópai rendszer, és ha nincs bejelentve, akkor gazdátlan műnek nyilvánul, amelyet bárki felhasználhat. És így meg lesz a jogbiztonság. Hiszen nagyon könnyen lehet intelligensen keresni, és a gazdátlan művek azok a művek, amelyek tíz évnél idősebbek, és nem lehet beazonosítani náluk a szerzőt. Amennyiben később kiderül egy szerző, akkor rendben van, a szerző iratkozzon fel a rendszerre, de hogyha nem regisztrált időben, akkor nem jár neki a jogdíj. Tehát ha ezt meg lehetne oldani, tehát szerintem ez egy fantasztikus megoldás, és egyszerű megoldás lenne. Itt megoldana az összes gondunkat. Tehát a közös kulturális örökségünk közös lenne és hozzáférhetővé válna. Köszönöm. Köszönöm. Koskinen Olsson asszony. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék néhány fénysugarat észlelni az alagút végén. Tehát az Aero annyira azért még nem fejlett, mint ahogy az előbb hallottuk. Az Aero lehetővé teszi hozzáférést a gazdatlan művekhez. Egy össz-európai projektről van szó, és tíz országból 60 partner vesz részt benne. Tehát tényleg egy európai határokon átnyúló rendszerről van szó. A keresést segíti elő, tehát nem kell minden alkalommal már a régi görögöknél kezdeni, tehát nincsenek kötelező regisztrációs feltételek. Az erről lényeg az, hogy megkönnyítse a keresést a gazdátlan művek esetében, és megkönnyítse a jogdíj kérdését. A jogdíj azaz eszköz, amely az erró segítségével is megalapítható, de természetesen ez a szerzői jogdíj helyzettől függ. Bizonyos esetekben itt elképzelhető a zéró jogdíj is, amennyiben olyan a helyzet. De ezt, a rendszer, ezt is bele kell illetni a rendszerbe, mint, hogy, mint a magyar rendszerben, hogyha jól értettem a magyar rendszert, illetve a kanadai rendszert. Nem mindig sok pénzről beszélünk, tehát itt inkább a, a jogdíj fizetés elvéről szólunk. Köszönöm. Természetesen az engedélyezés is egy lehetőség lenne, de szerintem ez bonyolultabbnak tűnik. Tehát a jogdíjjal foglalkozó hatóságnak nincs meg az a joga, hogy a művekhez való hozzáférést is megengedje. Tehát itt az a probléma, hogy hiányzik a jog a hozzáféréshez. Tehát miért adjunk pénzt a jogdíj gyűjtő társaságnak? Nem tudom, mennyire lenne ez hatékony. Lichtenberger asszony, igen, köszönöm. Pontosan ehhez csatlakoznék. Hogyha az a helyzet, hogy bizonyos művek nem profi jogtulajdonosnál vannak, akkor számomra ez nem elégséges indok ahhoz, hogy ezeket tovább adjuk számomra nagyon nehezen érthető. Tehát, hogyha ezek a társaságok azt mondják, hogy úgyis állami felügyelet alatt vannak, akkor én ebben kételkedem. Néha az az érzésem, hogy az állami hatóságok, vannak ezen társaságok hatalmában vagy igazából az állami szervek ezen társaságok érdekét képviselik, mert nem csak feltétlenül szakértelemre épülnek ezek. Szerintem ezt mindenképpen figyelembe kell venni. Tehát azért, mert azt mondják, hogy állami felügyelet alatt lévő szerzek, akkor ez alapján joguk van valamit a kezükben tartani, ami igazából nem is az övék, csak mégiscsak a királyságukba került be. Szerintem ez egy picit megnehezíti a helyzetet. Tehát, hogyha megnézem az értékesítési társaságok gyakorlatát a szerzőkkel szemben, mindenképpen kritikus pillantással vizsgálom ezt, hiszen logikusan nem nagyon tudom követni, hogy ez miért van így. Hiszen az is lehetséges, hogy néhány szerző tudatosan döntött úgy, hogy nem választ társaságot, vagy bizonyos társaságok, értékesítési társaságok elutasították. És később ugyanez a társaság, amely esetleg elutasította a szerzőt, akkor meggazdagodjon belőle később? Hát nem érthető. Például irodalmi szerzők irodalmi művek szerzői, ről van szó, és hogyha tudom, hogy egy szerző nem talál soha megfelelő kiadót, akkor ezt a társaságot igazából jogtulajdonosá teszik, hogyha nincsenek esetleg örökösök? Nem tudom, hogy ezt akarjuk elérni. Elnézést, még egy rövid kérdésem lenne. Szerettem volna tudni, hogy van-e különbség olyan államok között, amelyeket a második világháború erősebben érintett, és olyanok között, amelyeket nem annyira érintett, hiszen nem értem, hogy eh, hogyan eh, alakult az ki, hogy ennyire nehéz bizonyos művek szerzőit megtalálni. Köszönöm. A társaságok az állami hatóságoktól kapják a legitimációjukat. És képviselni kell a szerzőket. A szerzőket pedig természetesen ezek a társaságok képviselik. A társaság lényege pedig az, hogy jogi hozzáférést bizonyít, biztosítson egy munkához. Hogyha van egy gazdátlan munka, amelynek a szerzőit nem találjuk meg, akkor nem használhatjuk a művet. Jobb lenne a felhasználónak, hogy ne férjen hozzá egy könyvhöz, egy műhöz, hogyha nem találjuk meg a szerzőt. Vagy a szerző szempontjából jó lenne, a műveket úgy felhasználni, hogy semmilyen engedély ne legyen? Nem látok logikát ebben, hogy bizonyos művek legyenek jogvédettek, mások ne legyenek jogvédettek. Természetesen tiszteletben kell tartanunk a sorrendet, három felszólalási igény van még, és utána szerintem eh, ezt az első részt lezárjuk, hiszen nincs időnk. Tehát önkap ismét szót, Koszkinon asszony. Igen, tehát, hogy eh, miért vannak ilyen kollektív menedzsment rendszerek, szeretnék eh, arra utalni, hogy e, ők a legjobb pótszülők, nevelőszülők. És elképzelhető, hogy a rokonok megvannak még. Tehát nem tudom, hogy a rokonok mennyivel jobbak, mint egy társaság, amely a szerzői jogokkal foglalkozik. Szerintem nagyon fontos az, hogy jogbiztonság legyen, a kollektív kezelési rendszerek pedig tényleg felügyeltek, kormányzati megbízás alapján dolgoznak, és szerintem ők biztosítják a legjobban a jogot. Köszönöm. Migermen képviselőasszony. A társaságok nem olyan régiek. És nem tudom, hogy mondjuk tíz éves művekről beszélünk, vagy mondjuk 70-80 éves művekről, Németországban például szeretnénk digitalizálni olyan műveket, amelyek például a náci korból származnak, és ezeket így nem lehet. Tehát ez nem feltétlenül releváns, mert akkor nem voltak ilyen társaságok, és nem is volt regisztrációs lehetőség. Tehát, hogy bizonyos országokat jobban érintett a háború, ez visszavezet más gazdátlan művek kérdésére is. Elméletben nincs olyan gazdátlan mű, amely régebbi, de természetesen ismét a definíció függvényében vagyunk. Hogyha megnézzük a levéltárakat, könyvtárakat, archívumokat, megnézzük, hogy ki mit örökölt, akkor meg fogjuk találni az örököseket. A kérdés az az, hogy a közintézmények mennyi pénzt költhetnek az adófizetők pénzéből erre a dologra. Hát ez mindenképpen igazolandó az adófizetők felé. Tehát el kell érnünk egy olyan break-even pontot, ahol a befektetett pénz és energia megéri a hozamot. Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm. la prima. Akkor most le is zárhatjuk az első részt. Ah, nem, Lüder úr, elfelejtettem. Nagyon rövid leszek a témáról szólva. Alig van ö, olyan szerzői jogi vita, amely ne foglalkozna a jogtulajdonos társaságokkal. Tehát itt a reprezentativitás és gyűjtő társaságok kérdéséről van szó. És szeretném emlékeztetni a hallgatóságot, hogy meghívtak arra az eseményre, hogy a Google book settlementet kritizáljuk, mert nem volt reprezentatív. Állandóan panaszkodunk, hogy az amerikaiak nem ülnek le a tárgyaló asztalhoz. Tehát azt mondtam, hogy teljesen mindegy, hogy milyen opciót fogadunk el, nem azt kell feltétlenül csinálni, mert a Google-nál történik. Tehát ott van néhány szerző, néhány kiadó, és azt hiszik, hogy nekik joguk van képviselni bárkit, anélkül, hogy bárkit, bárki megbízta volna őket az árva rokonaitól, szüleitől, és így tovább. A kiterjesztett képviselet lehetne egy megoldás, azonban figyelni kell arra, hogy ne éljenek vissza ezzel az eszközzel azok, akik nem ültek le az asztalhoz, és hogy ne legyen káros azoknak, akik árvák. Ma például nem foglalkoztunk a területi kérdésekkel. Tehát, hogy a területi árvarendszerek hogyan épülnek fel. El kell mondanom, hogy nem tudunk olyan európai digitális könyvtárakat, könyvtárt létrehozni, hogy ne legyenek gazdatlan művek ezen. És a magyar rendszerre visszatérve, úgy gondolom, hogy Feature úr említette, hogy amennyiben Magyarországra korlátozódik a gazdatlan mű felhasználásának az engedélye. És hogyha a Magyar Nemzeti Könyvtár szeretne a digitalizált munkáját az Európeánába felvetetni, akkor nem teheti ezt, hiszen csak Magyarországon lenne elérhető. Ez pedig nem az Európeána célkitűzése. Éppen ezért gondolom, hogy itt a második komponens, a reprezentativitás esetében a árvaság területi dimenziója. Amennyiben keresést indítunk el, akkor az első kiadás országában kell ezt elkezdeni. Úgy vélem, hogy amennyiben a keresés sikeres, akkor bármely testület vagy gyűjtőtársaságnak garantálnia kell, hogy egész Európában elismert a keresés. És pedig ennek lehet az a konzekvenciája, hogyha a magyar hatóság úgy ítéli, hogy megfelelően kereste, körültekintően, és nem találtak szülőket, akkor ez Európa összes területére vonatkozzon, ahol az Európeána elérhető. És az összes hatóság, amely a körültekintő keresést végrehajtja ott, ismerje el ezt a magyar véleményt, hogy nem csak Magyarországra, hanem az összes többi európai országra vonatkozik ennek a keresésnek az eredménye. Tehát bárki is adjon ki jogot, jogvédelmet, azt ismerjék el a többi európai országban is. Köszönöm. Köszönöm. Most akkor ténylegesen lezárhatjuk az első részt, és áttérhetünk a második részre, a második ülés részre, és pedig az Európai Bizottság eh, azon tevékenységéről van szó, hogy hogyan eh, könnyítse meg a látáskárosultak munkához jutását. Elmár Güder kapsz. <coughs> Parancsoljunk. Yes, the second issue I should like to be brief now. Nagyon rövid szeretnék lenni, nem akarok túl sok szót szaporítani. Tehát arról van szó, hogy a látás károsultak hogyan juthatnak hozzá a művekhez? Hogyan juthatnak hozzá például a digitális formákhoz? A téma, témánk az, hogy olyan szervezeteink vannak, olyan szervezetek is jelen vannak, akik eh, látáskárosultakkal foglalkoznak. A világ irodalom 5%-a érhető el csak eh, azon emberek számára, akik eh, látáskárosultak. Ez egy elfogadhatatlanul alacsony participációs szám. A tudás alapú társadalomban és gazdaságban ezt a témát megvizsgáltuk egy zöld könyvvel, a zöld könyv a tudásalapú gazdaságról szól. És a közvitánk részét képezte. Ezt 2008. júliusában publikáltuk a zöld könyvet, és egy közleményben publikáltuk ezt, tehát a zöld könyvből fehér könyvet csináltunk, és a fehér könyvben pedig bejelentettük, hogy az érintettek között eszmecserét szorgalmazunk, és pedig olyan szervezeteket hívunk meg, akik a látáskárosultakat képviselik, és szeretnénk megkönnyíteni ezt a munkát, és természetesen az érintettek nélkül nem tudjuk ezt megoldani. Természetesen tudjuk, hogy számos kezdeményezés született ezen a téren, olyan kezdeményezések, mint a Daisy technológia, a kiadó ipar képviselés, és biztos vagyok benne, hogy a kiadók többet beszélnek majd erről. Hiszen szeretnék azon könyvek számát megnövelni, amelyek elérhetők látáskárosultak számára is néha elég nagyobb betűmérettel eh, nyomtatni. Vannak digitális könyvek, vannak eh, hangos könyvek, vannak olyan formátumok, amelyek hozzáférhetők eh, azok számára, akik nem tudják elolvasni az apróbb betűket. Néha nagyon egyszerű a megoldás, néha nincs másra szükség, csak annyi, hogy jobb legyen a háttér, nagyobb legyen a betű. Olyan tankönyveket is kidolgoztak, amelyek például hangos könyv technológiával működnek. Ennek a technológiának a megléte nagyon fontos, azonban nagyon alacsony. A legjobb megközelítés és a bizottság a közleményében ezt szorgalmazta, hogy nézzük meg, hogy önkéntes megállapodások növelhetik-e azon könyvek számát, amelyek hozzáférhetőek vakok és látáskárosultak számára. Jövő évben az új bizottság konkretizálja ezt a projektet, utána megnézzük, hogy további jogalkotási eszközökre is szükség van-e. Természetesen figyelemmel kísérjük ezt, és az európai kezdeményezésekre is visszautalunk, hiszen könyv éhség van a vakok és, ha, és látáskárosultak között. A WHO-nak is van hasonló kezdeményezése, és Kepling úr, aki mellettem van, ugyanígy kommentálja majd ezt. De a VI WTO-ban is szeretnénk ezt kihangsúlyozni. Ezen kívül még arra a tényre is utalnék, hogy a megoldások eddig regionálisak, nagyon gyakran nemzetiek. Hiszen egy könyvet elérhetővé lehet tenni bizonyos formátumban, egy bizonyos területen. Számos könyv, amely például az Egyesült Államokban elérhető a látáskárúsortak számára, megvan, de nem kerülhet kereskedelmi forgalomba, és nem hagyhatja el az Egyesült Államok határait. Tehát ezen könyveknek csak egy tört része olvasható például az Egyesült Királyságban. Úgy gondoljuk, hogyha egy könyv az Egyesült Államokban hozzáférhető, akkor legyen hozzáférhető Nagy-Britanniában is arról is meg vagyunk győződve, hogyha egy könyv hozzáférhető bármely európai tagállamba, akkor el kellene gondolkozni azon, hogy kölcsönös elismerés segítségével legálisan más európai tagállamokban is elérhető legyen. Tehát akkor Svédországban is legyen olvasható, hogy a látás károsultak is hozzáférhessenek a könyvhöz. Ez az érintettek eszmecseréjének a lényege, nagyon örülünk, hogyha ez bekövetkezik, és hogyha problémák vannak, akkor meglátjuk, hogy mit tehetünk majd tovább. Köszönöm. Köszönöm. Lüder úr. Szeretném Michael Keplinget üdvözölni, aki a VIPO a világ szellemi tulajdonon foglalkozó társaságának az igazgatója, és megkérem, hogy szóljon a témánkhoz hozzá. Köszönöm. Thank you, Mr. Chairman. I certainly on behalf of the World Intellectual tehát én a, hogy említették, a VIPO elnöke vagyok, és örülök, hogy itt lehetek ezen kiváló hallgatóság előtt. Azzal kezdem, hogy szeretném megköszönni a Parlament Jogi Bizottságának és a svéd elnökségnek, hogy megszervezte ezt a nagyon lényeges megbeszélést. A VIPO feladata az, hogy a vakok és a látáskárosultak érdekében megkönnyítse a védelem alatt álló művekhez való hozzáférést. Szeretnénk eh, létrehozni egy platformot az érintettek számára a VIPO keretein belül. A digitális technika elterjedése, erről hallottunk, hozzájárul ahhoz, hogy eh, legálisan hozzáférhetővé tehessük a látáskárosultak és a vakok művekhez való hozzáfér. A világon több száz millió vak és látáskárosú VIPs reside in low-income developing countries. És nagyon sokan vannak a fejlődő országokban például. És nagyon kevés, mint hallottuk, az irodalmi művek 5%-a hozzáférhető csak a vakok és látáskárosultak számára és a fejlődő országokban még alacsonyabb ez a szám. Valószínűleg a munkánk eredménye pozitív lesz. Nagyon fontos az, hogy milyen szempontokat veszünk figyelembe. Tehát nagyon lényeges, hogy a megfelelő eszközökkel, jogi eszközökkel, technikai eszközökkel elérjük azt, hogy jobb lehetőségei lesznek a vakoknak és a gyengénlátóknak, hogy hozzáférjenek az irodalmi művekhez. Az érintettek platformja a technikai szempontokkal is foglalkozik, és eddig bilaterális megalapodások alapján szeretnénk eléri céljainkat. Az érintettek platformja 2009. januárjában tett egy kezdeményezést. A kezdeményezés pedig a konkrét haladást célozza meg. A munka középpontjában egy kettős cél áll. Az, hogy megfelelő multiplikátorokat keresünk, és hogy megfelelő technikai megoldások legyenek. Alexandriában, Egyiptomban fogadtuk el az alapelveinket, és iránymutatókról is megállapodtunk. Remélhetőleg jövőre már munkánk első eredményeit is láthatjuk, tehát teszteljük a projektünket. Fontos az, hogy az összes érintett részt vegyen a tesztben, és hogy határokon átnyúló módon vizsgáljuk meg a helyzet. Ami a technológiára vonatkozik, egy olyan technológiai keretet szeretnénk létrehozni, amely garantálja, hogy a vakok és a gyengénlátók is hozzáférhessenek az irodalmi művekhez. A digitális termékeket mindenki számára hozzáférhetővé szeretnénk tenni. Az alexandriai platform különös mértékben koncentrált a fejlődő országok lakosságára, hiszen nekik különleges problémáik vannak. Született egy köztes jelentés is, és pedig a szerzői jogdíjakról szület majd, születik majd decemberben a 2009-es Genfi szerzői jogdíj konferencián. Egy eh, megállapodás tervezetet készített Brazília, Ecuador és Paraguay arról, hogy hogyan lehetne a technológiát összehangolni a jogi kérdések megoldásával. A VIPO a jogi keretek kialakításának a platformja. A delegációk nyilatkozatai értelmében a megalapodásnak több előfeltétele van. Meg kell állapodni abba, hogy szükséges az, hogy a vakok és a gyengénlátók hozzáférhessenek az irodalmi alkotásokhoz. Az emberi jogok általános nyilatkozata 1948-ban született meg, és a fogyatékkal élők jogairól szóló nemzetközi konvenció alapján is szükség van erre. Már látunk bizonyos korlátozásokat és kivételeket is a vakok és gyengéllátók javára. Főleg a fejlettebb országoknak vannak tapasztalatai, hogy milyen kivételeket lehet bevenni. Harmadsorban pedig a tárgyalások után pedig minden ország megkapja a megfelelő eszközt arra, hogy a vakok és a gyengénlátók számára létrehozza a hozzáférhetőség koncepcióját. Néhányan kifejezték azon vágyukat, hogy jobban meg kell vizsgálni a helyzetet, hogy hogy lehet globálisabb és befogadóbb alapelvek alapján létrehozni ezt a projektet. Számos egyéb hozzá szólás volt, és a decemberi bizottsági ülésen tovább folytatjuk. Francis Curry, a VIPO elnöke úgy véli, hogy a vakok és gyengénlátók irodalmi művekhez való hozzáférését helyi és regionális szinten is meg kell oldani. Egy weboldalt is nyitottunk ennek érdekében, hogy az információt minden érdekelthez eljuttassuk. Ez pedig az interneten is megtalálható. Az, hogy milyen sikereket érünk el, természetesen azon is múlik majd, hogy mennyire érintettek a részvevők. A VIPO szeretné azt a folyamatot megkönnyíteni, amelynek konkrét eredményei nagy segítséget jelentetnek a vakok és gyengélátók számára. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm. Fridur. Most pedig Christopher Friendnek adom át a... Thank you, Mr. President, and the... Köszönöm szépen. A Vakok Világszövetsége és európai kollégáink köszönetet szeretnénk mondani, köszönetet szeretnénk mondani a svéd elnökségnek és az Európai Parlament jogi bizottságának, hogy részt vettünk ebben az együttműködésben, és hogy javíthatjuk a vakok és látók művekhez hozzáférését. Az információhoz való hozzá hozzáférés saját stratégiai prioritásunk. Bizakodó vagyok, hogy ma komolyan hozzájárulhatunk fő célunk eléréséhez. Elnök úr, frusztrált vagyok. De miért? Keplinger úr 160 millió emberről beszélt. A WHO két évvel ezelőtt 153 millió pluszról beszélt, akiknek valamilyen látás zavaruk van, tehát 314 millióról beszélünk, 314 millió testvérünkről, akik mind vak vagy gyengén látó. Én mindezt azt szeretném, hogy végig tudjak menni a főutcán odahaza, és találjak, e- a fő, és találjak egy olyan könyvtárat vagy könyvesboltot, ahol vehetnék, vagy kikölcsönözhetnék bestsellereket, olyanokat, amelyeket barátaim és családom elolvastak és beszélnek róla. Ahogy már elhangzott, A legtöbb könyv, amit szeretnénk, hozzáférhető kellene, hogy legyen nagy betűszedésű írásban, CD-n vagy braille írásban, de ez nagyon alacsony mértékben van, meg 5%-ban a fejlődő országokban, meg talán max. 1%-ot tesz ez ki. A jogtulajdonosok miért hagyják figyelmen kívül ezt az olvasói közösséget, ezt a 314 fős olvasói közösséget, akiknek hozzáférhető formátumra szüksége lenne. Úgy gondolom, hogy bizonyos sztereotípiákat húztak ránk egy olyan ö, csoportba kerültünk, amely a, ahova a nehéz, ö, fos, nehéz fogyasztók tartoznak, akiket nehéz kiszolgálni, akik problémással. Ez azért van, mert ö, a hozzáférhető formátumokat ö, újra tudták ö, nyomni, és minket egyszerűen nem vettek be a hagyományos könyvkiadási folyamatokba. Ma, ha levennék a szemellenzőjüket a kiadók, és hogyha közös marketinget keresnének, akkor hamar rájönnének arra, hogy az a hangos könyvek és a nagybetűvel szedett könyveket nem csak a vakok és gyengéllátók akarják, hanem nagy számú nyugdíjas is van, akik számára ez szintén érdekes lehet. És az idősek száma ugye egyre növekszik, a születéskor által élettartam egyre magasabb, ezek a személyek tehát előnyben részesítik a hangos könyveket és a nagy betűvel szedett könyveket, hogy kímélhessék a látásukat. hogy tényleges hatással leessünk a könyv éjségre, ehhez a Vakok Világszövetsége azt szeretné, hogy sokkal több hozzáférhető másolatot adjanak ki a kiadók. nem a karitatív munka célcsoportjába akarunk lenni. Egyszerűen le akarunk menni a könyvesboltba, és hozzá akarunk járulni a jogdíjakhoz és a szerzők és jogbirtokosok gazdasági sikeréhez. A VVU úgy gondolja, hogy különböző intézkedések kombinációjára van szükség. Ahogy Michael Köplinger is elmondta, mindenek előtt arról van szó, hogy a jogbirtokosokat szeretnénk mi is arra ösztönözni, hogy megfelelő, számukra megfelelő formában adják ezeket a könyveket. hozzá szeretnénk járulni egy olyan szoftver kifejlesztéséhez, amelybe beépít, amelynek beépített ö, ö, eszközei, lehetőségei vannak, de miután nincsenek kereskedelmi forgalomban hozzáférhető formátumok úgy gondoljuk, hogy a és gyengelátok szervezetei nek jogot kellene biztosítani arra, hogy hozzáférhető formátumot készítsenek maguk számára, amennyire nincsen kereskedelmi forgalomban ilyen. A VBU által elvégzett kutatás rámutatott arra, hogy az összes hozzáférhető formátum 95%-a nem kiadók által készítetett, hanem különböző vak és gyengéllátói szervezetek által, akik ugye saját költségükre és szerzői jogaruli kivétel segítségével elkészítették ezeket. A kollégám és barátom Francisco, aki következő hozzászóló, ő a Spanyol Vakok és Gyengéllátók Szövetségének tagja elmondta, hogy a spanyol könyvtárakon kb. 100 ezer cím hozzáférhető. Argentinai partnerük, Tiflo Libros ezen túlmenően 60 ezer hozzáférhető címmel rendelkezik. <clears throat> Mindkét szerv érdekelt abban, hogy megossza gyűjteményüket minden vakkal egy gyengén látóval mind a 19 spanyol nyelvű latin-amerikai országban. De a jelenlegi szerzői jogi szabályok lehetetlenné teszik ezt. A jelen rendelkezések például Nicaraguában, Panamában és Paraguayban elvárja, hogy saját költségre készítsék el ezeket, ez kb. 1000 eurót tesz ki. Ahelyett, hogy határokon átnyúlóan hozzáférhetnének egymás forrásaihoz. Ez egy gyengellátó panamaihoz egyszerűen pár euróért eljuthatna a Tiflőli egy műve mondjuk. Hasonlóképpen a luxemburgi, francia, belga, svájci és kanadai gyengén látók szintén bírhatnának ugyanezekkel a lehetőséggel, tehát a kollekciókat kicserélhetnék egymás között, ezt akarnák is mindenképpen. És eljutatnak ezt örömmel is a nagyon éhes frankofon afrikai országokba is. Egy bestseller angol gyerekkönyvet például 5 Bray szerkesztésben kellett megjeleníteni, és 8 hangoskönyv formátumban, mivel a szerzői jogi rendelkezések nem biztosítottak lehetőséget arra, hogy az eredeti Egyesült Királysági kiadványt az összes angol nyelvű országba eljuttassák. Hogyha csak azok a szervek, amelyek a hozzáférhető formátumokat maguk teremtik meg a vak és gyengéllátói szervek számára. Ha ők meg tudnák osztani egymással a lehetőségeiket, akkor ez a duplikáció elkerülhetővé válna, és az ebből származó megtakarítást új könyvek hozzáférhetővé tételére fordíthatnánk, okéra, amelyeket a kiadók maguk sem akartak eredetileg kiadni. Gyakran mondják nekem azt, hogy a jogszabály alkotás az nem válasz, vagy még nagyon gyerekcipőben jár, és a piaci erők ezt a könyv éjséget teljes mértékben legyőzhetik, nem pedig normák és szabályok segítségével. A vakok világszervezeten nem ért egyet ezzel. Mi úgy gondoljuk, hogy szociális indokok és a józan parasztész is azt diktálja, hogy a szerzői jogi szabályok, kivételek, az eszközök, illetve könyvek megosztása világszinten, szükségesé teszi azt, hogy legyen egy nemzetközi jogi átfogó joganyag. 25 évvel ezelőtt született az eredeti javaslat. E tekintetben Vanda Noel tollából 1985-ben egy WIPO jelentés készült az UNESCO számára. Ecuador, Paraguay és Brazília javaslatot kapott, és támogatták őt az országok ebben, a többiek is. Attól tartanak azonban sokan, hogy az Európai Unió nem támogatja ezt a szerződést, éppen ezért ezt a szakbizottságot arra kérjük, hogy vizsgálja meg azt az egyensúlyt, hogy mit tehetnek, hogy kiegyenlítődjenek a gyengéllátók és a kiadók jogai. Komplex kihívással állunk szembe. Mi a magunk részéről ezt a két pályás megközelítést támogatjuk, melynek értelmében mind a piaci szereplők, mind a nemzetközi jogi eszközök közösen jelentik a megoldást a problémára. Anyagom ezzel kapcsolatban részletekbe megy, hogy hogy lehetne megoldani a könyv éjséget. Végezetül hadd mondjam el, hogy a Vakok Világszövetsége egy élő, élénk kiadói ágazatot szeretne. Tiszteletben tartjuk a szerzők és kiadók jogait, és megértjük azt, hogy milyen kereskedelmi elgondolások húzódnak meg a háttérben. Azonban azt szeretnénk, hogy mind a jogbirtokosok, mind a kormányok ismerjék el a mi jogunkat úgy, ahogy azt az ENSZ egyezmény is ismerteti a fogyatékkal élőkkel kapcsolatban. Mindenkinek fontos szerepet kellene játszani a hozzáférés javítása területén. Szakbizottságok minden tagját arra kérném és az Európai Parlament minden tagját is egyben, hogy vállaljon a vezető szerepet ezen a területen. Együtt vált válnak vetve a következő években el tudjuk érni azt, hogy ez az 5%-os érték 20-ra, először 10-re, 50-re, aztán akár 100-ra is kiterjedjen. Megvan a technikai szakismeret ehhez. Most politikai szándékra van szükség, politikai elhatározásra annak érdekében, hogy az egészből ne csak kampányszlogen legyen, és ne csak valami vágyálom, hanem tegyük mindezt valósággal 314 millió vak és látó számára világszerte. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. Frank. Thank you very much. Köszönöm, Frend úr. Most Francisco Martinez Calvo következik, aki technikai tanácsadó a Spanyol Vakok Szövetségével sportért kultúráért felelős, és a Daisy az is felelős. Köszönöm szépen! Először is szeretnék köszönetet mondani a jogi bizottságnak, és a tanács svéd elnökségének, hogy meghívták a szervezetemet is erre az ülésre. Nagy szerencsem, hogy Frend úr után kaptam szót, hiszen nem kell elismételnem mindazt, amit ő már elmondott. és így egy másik eh, szemszögből tudom megközelíteni ugyanezt a témát. Sok mindent hallhatunk ebben a vitában, ami már egy jó pár éve tart. Sokszor elismételjük ugyanazokat a dolgokat, és hát most én is ezeket eh, elismételném. Azt, mondta, azt mondják gyakran, hogy minden, ami eh, digitális formában létezik, az hozzáférhető. És hogy eh, a gyengén eh, látók és a vakok ingyen akarnak könyvekhez jutni. Az engedélyezési megegyezések jelentenék a megoldást erre a problémára a hozzáférhető formátumú könyveknek az engedélyezése szabad utat nyitna a hamisítványoknak. Ezt mondják a rossz indulatú emberek, és igazándiból ezek megalapozatlan állítások. Mi csak azt szeretnénk, hogyha mindenki hozzáférhetne az minden műhöz és mégpedig ugyanazonokon a csatornákon keresztül, a könyvesboltokon és a ö, könyvtárakon keresztül. Viszont ez az álom rémálommá válik, amikor a műveknek csupán 5%-a jelenik meg hozzáférhető formátumban a vakok és a gyengénlátók számára valamint az egyes műveknek csupán egy százaléka kerül kereskedelmi forgalomba olyan formátumban, amely hozzáférhető a vakok és a gyengénlátók számára is. A vágyunkat egyszerű elmondani, viszont nehéz megvalósítani. Mi azt szeretnénk, hogyha minden egyes művet olyan formátumban adnának ki, amely mindenki számára hozzáférhető. több formátumban kellene tehát publikálni az egyes műveket. Lehetne akár audio formátumban is, vagy nagy betűvel, vagy szedett formátumban, vagy braille írással. Ez valószínűleg nem fog egyik napról a másikra megvalósulni. De van egy B tervünk is, amelynek segítségével növelhetnénk ezt az 5%-ot. Ez két pillére támaszkodik. Így például Spanyolországban már létezik egy törvényi szabályozás a szerzői jogok területén, amely lehetővé teszi a kiadók számára, hogy a megfelelő formátumban is kiadják az adott művet Ezt a B-tervet még tovább lehet javítani, de ehhez még számos eszközre van szükségünk. Arra van szükség, hogy a közintézmények, a jogtulajdonosok, a kiadók és a különböző vakok és gyengénlátó szervezetek együttműködjenek. Hogyan segíthetnek nekünk a kiadók? Jelenleg a kiadók úgy gondolják, hogy nem nyereséges számukra a más formátumban történő kiadás. Arra lenne szükség, hogy belépjenek ők is a digitális könyvek világába. A könyveket adaptálni lehetne, számunkra is hozzáférhető platformokon lehetne közzétenni, és így már a kezdetekben mi is hozzáférhetnénk. Egy dolog mindenképpen világos. Ahogyan Krisz is mondta, mi a vakok és gyengélátok meg akarjuk vásárolni a kiadók könyveit. Nem akarunk ingyen hozzájuk jutni. Így tehát azt ö, szeretnénk, hogy ö, ez lehetséges legyen. De ehhez az kell, hogy a ö, kiadók is ö, megtegyék a maguk ö, dolgát. nem lehet később adaptálni a könyveket a vakok és gyengénlátók igényeihez, hiszen ez időigényes és sokba kerül. csak a fejlett országokban 40 milliónyi vásárló lenne, akiknek igénye van ilyen könyvekre. Krisz már beszélt az idős emberekről is, akik nem vakok, nem gyengén látók, vagy látássérültek, viszont nem olvasnak már, mivel az nehezükre esik a digitális kiadások számukra nem hozzáférhetőek. Úgy gondolom, hogy fontos fontos ezekről az emberekről is beszélném. Amerikában már elindult egy mozgalom, és a Kindle DOS egy olyan eszköz, amelynek segítségével meg lehet hallgatni azt, ami le van írva digitális formátumban. És a vakok és gyengénlátók nagyon örültek annak a lehetőségnek, hogy most már megvehetnek egy digitális könyvet, amit utána ez a program felolvas számukra. De így végül is egyfajta audio verziója született meg a könyvnek. Legalábbis ezt mondták, viszont hasonló a helyzet ahhoz, mint amikor egy édesanyja felolvassa a mesét a gyermekének. A hangja nem marad meg. Ugyanez a helyzet ezzel a számítógépes programmal is, ez egyszer felolvassa a könyvet, de nem rögzít semmit. Azt mondják, hogy ezek az audio verziók pluszt jelentenek, esetleg később is megmaradhatnának, de igazándiból ez a számítógérpes program nem ezt teszi lehetővé, lehetővé teszi a vakok és gyengélátók számára, hogy egy könyvet egyszer meghallgassanak. Számos korlátozás létezik, ami nem teszi számunkra lehetővé, hogy megfelelőképpen dolgozzunk. Számos kivétel létezik, számos korlátozás, amely nem teszi lehetővé, hogy az Európai Unió országai között kicserélhessük egymással a vakok és gyengilátók számára is hozzáférhető műveket. Viszont létezik egy szerződés, illetve amelynek értelmében az egymással együttműködni kívánó szervezetek számára lehetőség van az együttműködésre. De még egyszer hangsúlyozom, nem ingyen akarunk a könyvekhez hozzájutni, hanem megkívánjuk azokat vásárolni. Milyen szerepet játszhat ebben a folyamatban a milyen szerepet játszhatnak a közintézmények. Mindenki fizet adót, és mindenkinek joga van az a tájékoztatáshoz és az információkhoz. Jelenleg Sajnos PDF formátumban közzétett információkat le lehet tölteni, viszont a vakok és gyengénlátók nem tudják azt elolvasni. Fontos lenne, hogy az ilyen formátumban közzétett információk is hozzáférhetőek legyenek a vakok és gyengénlátók számára. Létezik egy törvény, melyet 1973-ban fogalmaztak meg. Ezt most a spanyol szervezetek módosítani szeretnék. Ahelyett, hogy a kiadók írásos formában adják be a köteles példányt, inkább digitális formában kellene azt beadniuk. Így bizonyos szervezetek, akikben megbíznak a közintézmények, egyfajta archívumot hozhatnának létre. Milyen szerepet kell nekünk játszanunk? Nekünk a lehető legjobb kapcsolatot kell kiépítenünk a jogtulajdonosokkal, a kiadókkal, és el kell érnünk azt, hogy a könyvek hozzáférhetőbbek legyenek. És el kell érnünk azt, hogy megvásárolhassuk későbbiekben majd a könyveket. olyan technológiákat kell kifejlesztenünk, amelyek számával mindenki jobban olvashat, nem csak a vakok és a látássérültek. Persze sokan félnek a hamisítványoktól. Emiatt sajnos megrekednek nagyon gyakran a tárgyalások. A Vakok és Gyengénlátók világszervezete többször kimondta, hogy nem fogja segíteni a hamisítványok terjedését. a hozzáférhető formátumú könyvekkel nem fogják elősegíteni a hamisítványok terjedését. Viszont szükség van a vakok és gyengélátók számára is hozzáférhető kiadványokra. a nyomtatott formátumban kiadott könyvek a forgalomba kerülnek, kereskedelembe kerülnek, és nem tudjuk, hogy mi lesz utána velük. Ezeket is nyugodtan lehet hamisítani. Semmivel sem könnyebb azoknak a hamisítása, mint a vakok és gyengénlátók számára is hozzáférhető formátumban kiadott könyvekén. Vannak szervezeteink, amelyekben megbízunk, és nagyon jól tudjuk, hogy mi történik ezekkel a könyvekkel, amelyek a vakok és gyengénlátók számára is hozzáférhető formátumban kerülnek kiadásra. A mai ö, hamisítók ö, semmitől sem félnek. Nem hiszem, hogy ö, a mi munkánk lenne az, amely lovat adna alájuk. Léteznek már módszerek arra, hogy az egyes könyveket nyomon tudjuk követni. Úgyhogy mindenképpen segítenünk kell azoknak a szervezeteknek a munkáját, amelyek a vakok és gyengénlátók számára ki a, ö, hozzáférhető formátumú könyveket adnak ki. Nem szabad egyfajta ö, rendőrségi figyeléssel ö, megnehezíteni a munkájukat. Persze léteznek az ilyen formátumú könyveknek is hamisítvány másolatai, de ugyanígy léteznek hamisítvány kalúz másolatok a hagyományos formátumú könyvekről is. Együtt kell dolgoznunk a kiadókkal, a jogtulajdonosokkal, és el kell érnünk azt, hogy a vakok és, hozzá, és gyengénlátók számára hozzáférhető könyvek részesedése a piacról a jelenlegi 5%-ról 100%-ra növekedjen. létezik már az a technológia, amelynek számával, amely, amelynek segítségével mindenki számára hozzáférhetővé tehetjük a könyveket. Ezt ki kell használnunk. Dan, Director of the Federation of European Publishers, please. Átadom a szót Entegmen Behemnek, a Kiadók Szövetségétől. A svéd elnökségnek és a Parlament Jogi Bizottságának szeretném megköszönni, hogy meghívott, hogy felszólaljak. Igazából néhány szót szólnék a szervezetünkről, tehát 26 eh, nemzeti kiadói szervezetet tömörítünk. Az európai könyvkiadás több billió, e- tehát több milliárd eurós forgalommal a legnagyobb kulturális szervezet. A célunk az, hogy a könyveket elterjesszük, a könyveket publikáljuk, és hogy a könyvesboltba eljuttassuk. Amiről én szólnék, az nagyon hasonló ahhoz, amit az előttem szólók mondtak. Természetesen mi is foglalkozunk a könyv éhséggel. Hosszú távú célkitűzésünk és társaságunk célkitűzése az, hogy ne csak vakok és gyengén látók tudják elolvasni, hanem bárki a könyveinket. Tehát, hogy hozzáférhetők legyenek a könyvek mindenki számára. A könyvesboltokban, az interneten és bárhol máshol. az új technológiák felhasználása, hogy hozzáférhető digitális termékeket készítsünk, ezt egyre inkább lehetővé teszi. A könyvekhez való hozzáférés még nem megoldott mindenki számára. Ez pedig speciális szervezettel megszervezéssel lehet elérni. És újabb közvetítőkkel. Néhány szót szeretnék szólni az európai kivételről. Úgy olvastam, hogy ez a fogyatékkal élők számára előnyökkel jár, itt elsősorban vakukra, gyengén látokra gondolunk, és hogy az ő érdekükben nem kereskedelmi érdekekből is kiindulhatunk. A 27 tagállamban már létezik egy hasonló rendszer, ahogy Francisco az előbb említette, és ahelyett, hogy európai szintű új jogalkotás legyen, inkább néhány iránymutatót ajánlanánk, amelyeket a tagállamokban alkalmazni lehetne. Tehát így nem lenne szükséges a meglévő jogrendszer átalakítása. A pillanatnyi kivétel arról szól, hogyha egy könyv hozzáférhető nyomtatásban, akkor nem szükséges kivételt tenni, és nem is alkalmazzuk. Amennyiben nem hozzáférhető, akkor a kiadónak pedig különféle közvetítőkkel kell együttműködni, hogy a könyv más formában is hozzáférhető legyen. Nemzeti szinten ezek a közvetítők általában jótékonysági szervek, amelyek fogyatékkal élőkkel foglalkoznak és megpróbálják eljutatni a műveket az emberekhez. Az összes európai uniós ország léteznek ilyen szolgáltatások, de nem mindenki, nem minden országban ugyanolyan formában. Számos országban sokkal kevésbé strukturáltak ezek a szervezetek, ha egyáltalán strukturáltak. Nézzük meg, hogy mi is a kiadók feladata ebben a tekintetben. A kiadók képviselik a szerzőket, és ők szolgálják a közösség érdekeit, tehát az olvasni tudó és az olvasni nem tudó fogyatékos közösség érdekeit. A kiadott műveket elérhetővé kell tenni a vakok és gyengéllátók számára is. Ezt elég gyakran hangsúlyozzuk. Ez azt jelenti, hogy megfelelő eredményekkel járó tevékenységet kell folytatni. Európai szinten meg kell osztani a legjobb gyakorlatokat, hogy a bizalmat létrehozzuk. Több szervezet létezik, hallottunk már brit szervezetekről, de Hollandiában is van egy Dedicom nevű szervezet. Ezen kívül a jogtulajdonosokkal együttműködve próbálják a problémát megoldani, és a Dedicom például az újságokat is megkísérli digitálisan hozzáférhetővé tenni a vakok és gyengénlátók számára. Ez mindenképpen támogatandó tevékenység, és ez például az a fajta együttműködés, amely a mi munkánk célját is képzi. Európai Uniós szinten szeretnénk szorgalmazni ezt a fajta együttműködést, és szeretnénk a megbízható struktúrákat is támogatni a tagállamokban, hogy a kiadók és a szerzők is elégedettek legyenek. Néhány szót szólnék most a technológiáról. Hallottunk a hangos könyvekről, de még mindig nincs elég hangos könyv, és néhány eh, hangos könyv eléggé unalmas, mert eh, nem eh, képzett színészek vagy olvasók olvassák fel ezeket. Vannak elektronikus könyvek is, a kiadók pedig általában olyan formában küldik el a nyomdában a könyveket, amely lehetővé teszi az elektronikus jellege miatt, hogy másfajta formátumban is hozzáférhetők legyenek ezek a könyvek. Tehát ne csak a normál IPA formátumban. Itt mindent megtalálnak ebben a prezentációban, amit magammal hoztam. Tehát egy olyan könyv standard normáról van szó, amelyet a Nemzetközi Kiadói Fórum hozott létre. Itt ez konkrétan azt jelenti, hogy ugyanaz a forma megtartható lesz, és szeretnék mindent bátorítani, hogy nézze meg a, az IPA honlapján a releváns információkat. Ennek a dolognak nincs igazából semmi köze a szerzői jogdíjhoz. A svéd kormányzat szorgalmazza például a hangos könyveket, viszont az Európai Bizottság Svédországgal szemben alkalmazott szankciókat, mert Svédországban például alacsonyabb áfát vetette ki a hangos könyvekre, mint a zenei CD-kre. A bizottság panaszának az eredménye az volt, hogy azt kérik az Európai Uniótól, hogy ne csak Svédországban legyen ez, hanem minden európai országban, hogy kiterjesztik a hangos könyvek alacsonyabb áfa tartalmát. Tehát a publikáció teljes skáláját szeretnénk elérhetővé tenni a fő sodor közvetítői csatornáin keresztül, de a többin keresztül is. Köszönöm. Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani a felszólalóknak a lényeges hozzászólásaikért. Mielőtt átadnám Magnus Granernek a szót, a Svéd Igazságügyi Minisztérium államtitkárának. És aki a vitát, eh, vitavezetés majd átadom, hiszen eh, más kötelezettségem van. Tehát mielőtt átadom az elnöklést, és most olaszul eh, folytatnám. Sono stato colpito dalla... Megdöbbenve hallottam, amikor erről a szó szerint könyv éhinségről beszéltek. Szeretnék még egyszer köszönetet mondani mindazoknak, akik itt most felszólaltak. Szeretjük a természetet, de nem akkor, amikor az a létünket fenyegeti. Hiszen az embernek kell a természet határain felül kerekednie. Egy civilizáció minősége, a civilizáció fejlettsége többféleképpen mérhető a demokrácia szintjével, a gazdagság szintjével, de az emberi értékek szintjével is. Mégpedig a, az állampolgárok mindenkinek a tisztelet, tiszteletben tartásával. És a kultúra az, amely lehetővé teszi, az emberek számára, hogy kifejezzék magukat. A technológia lehetővé teszi a vakok és gyengénlátók számára, hogy hozzáférhessenek a ö, irodalomhoz. És ez valóban megváltoztathatja a világunkat. Nagyon meg vagyok hatva. pedig azért, mert ez az a valódi befogadó társadalom. Amikor feltalálták a brái írást, akkor azt egyfajta forradalomként éltük meg. De most rádöbbentünk arra, hogy a könyveknek csupán egy százaléka létezik ilyen formátumban. Nos, hát ez ma már a történelem, mindig mindent újra kell kezdeni. A különböző szemszögből közelítették meg ugyanazt a kérdést, és azt láthattuk, hogy még nagyon sok munka vár ránk. És ma még csupán egy elenyésző kisebbség az, amely azt láthatja, hogy a könyv éhínség némiképpen csökkenthető. Viszont ezt a problémát mindenképpen minden hamarabb meg kell oldanunk. Christopher Friend elmondta, hogy milyen lehetőségek állnak előttünk húzó szerepet kell játszanunk. A küzdelem élére kell állnunk, ez politikai és erkölcsi kötelességünk is. Az Európai Unió nem csupán a demokrácia bölcsője, nem csupán a fejlődés bölcsője, a jóléti társadalmak bölcsője hanem az Európai Uniónak az emberi jogokért folyó küzdelem élére kell állnia. Köszönöm szépen, és most átadom a szót Magnus Gránernek, aki gyakran járt nálunk a svéd igazságügyi minisztérium államtitkára. Ezt a ülést a svéd parlament kereskedelmi osztályának, bizottságának vezetője kellett volna, hogy levezesse, de a sertés influenza miatt otthon kellett maradnia. Jobbulást kívánunk neki. De most Lichtenberger asszonynak adom meg a szót. Köszönöm. szükség van a reformokra, hiszen a fejfájás megakadályozhatja, hogy ilyen aprócska betűket olvasson el. Számomra nagyon lényeges és nagyon érdekes volt hallani, hogy milyen lehetőségek vannak, ami a hozzáférhető könyvek számát érinti nagyon kellemetlen, nagyon negatív meglepetés volt a számomra, és örülök, hogy olyan, illetve remélem, hogy olyan megoldást találunk, amely lehetővé teszi, hogy százszázalékosan hozzáférhetővé tegyük a könyveket. Amennyiben komolyan vesszük az Európai Konvenciót, hiszen itt jogokról van szó, egymással ellentmondó jogokról. Másrészt a szerzői jogokat korlátozó témáról van egy kérdésem. Gyengén látó szervezetektől hallottam, hogy mindig viták vannak a formátumokról. Hogy milyen formátumban tegyék a szövegeket hozzá férhetővé a kiadók. Itt a korlátozások megakadályozzák a elterjesztést. Én is szeretem a hangos könyveket. Én is hangos könyveket hallgatom. Annyit kell olvasnom a munkámban, hogy inkább akkor hallgatom az irodalmat, amikor mosok vagy vasalok. Éppen ezért szeretném elmondani, hogy a saját szükségleteimet is képviselem, illetve a szüleim szükségleteit, akik már nem tudnak olyan könnyen olvasni. Még egy kérdést feltennék. Egy időben nagyon sok könyv volt nagy betűkkel világirodalom is, és időközben ezek eltűnnek a piacról. Szerettem volna információkat kapni, hogy ez miért van így. Tehát most a német nyelvterületről beszélek. Tényleg észre vehető tendenciáról van szó. Minimális mennyiség ilyen könyv kapható. Szeretném megkérdezni, hogy miért van ez így, esetleg valakinek van-e információja, hiszen tudom, hogy nem olyan óriási piac ez a világpiac tekintetében. Tehát, hogy világirodalom hozzáférhető legyen olyan emberek számára, akik csak nagy betűket tudnak olvasni, de szerintem a piac növekszik. És nagyon banális jellegű irodalom az, amely élvezhető, és a világirodalom tulajdonképpen nem is létezik. Érdekelne. Tehát hozzáférhetési korlátozásokkal függ ez össze? Igen vagy nem? Nekem azt mondták, hogy itt komoly korlátozások vannak a kiadók számáról, a kiadók részéről. Tehát amennyiben idősebbek szervezetei szeretnének ilyen nagy betűs könyveket kiadni. Tehát most konkrétan rákérdezek, hogy ez itt bizalmi kérdésekről van szó? Vagy megbízható szervezetek? Egyszerűen nem értem. Hiszen a hozzáférhetőség az, irodalom, az irodalomhoz való hozzáférhetőség eh, számomra egy nagyon eh, lényeges jog, és ilyen kicsinyes korlátozással szerintem nem lehet eh, továbbjutni Itt nagy lépést kell tennünk előre, hiszen nem igazán fogom fel, hogy itt Európában miért nem vagyunk vezetők. Köszönöm. A kérdést szerintem az európai kiadókhoz intézték. Igen, sajnálom, de nincsen válaszom. Nem tudom, hogy a német nyelvű piac miért publikál kevesebb nagy formátumú betűvel írt könyv. A kiadói ipar egy olyan ipar, amely természetesen figyel a rentabilitásra, amely 3 százalék. Tehát, hogyha egy könyvet eladnak, és a legtöbb általunk kiadott könyv, és hogyha egy könyv nem igazán talál vásárlót, vagy csak nagyon kevés, alacsony példányszámban jelenik meg, akkor közvetítőkre szorulunk, mint az itt jelenlévő szervezetek képviselik. De sajnálom, hogy nincsenek ilyen nagybetűs könyvek Németországban, de nem tudom, hogy miért. Köszönöm. Engszöm úr. Köszönöm. Néhány megjegyzésem lenne. Ahhoz, amit Kerping asszony mondott, én politikai kalóz vagyok, tehát nem olyan kalóz, mint ahogy gondolják, de hogyha valaki szeretne megosztani egy könyvet, akkor nagyon könnyű beszkennelni. Bárki bármikor megteheti. Tehát véleményem szerint, hogyha ez nem lehetséges, akkor felejtsük el. hát itt egy vakok és gyengén látók számára beszkennelt könyvek, tehát nem tudom, hogy mennyire kallózkodás, de hogyha valaki szeretne egy könyvet feltenni az internetre, akkor beszkennelhet. Tehát azért a Google-es embernek is mondom itt, hogy nem olyan nagy művészet eh, könyveket beszkennelni. De mondjuk felejtsük ezt el. Itt eh, Calvin hogy még három pontot eh, említett, tehát a határon átnyúló csere nyilvánvaló, hogy amit Friend úr mondott, hogy Harry Pottert hatszor beszkennelni, egyszerűen idiótaság. Nem igazán értettem ezt itt, de hogy a VBO VBO ú, esetében. Tehát itt a bizottság kezdeményezése szerintem járható út lenne. És érvek is szólnak mellette, de ellene is. Nem vagyok biztos benne, hogy ez kérdés volt. Nem. Ha az volt, akkor nem, inkább megjegyzés volt. Igen, felfogom. Igen? Nem tudom, hogy valaki hozzászól ehhez. Ha nem, akkor Lichtenberg asszony a következő a listán. Sajnos nem a mikrofonba beszél. Milyen ütemterve van az egész projektre? Hiszen a lehető leghamarabb meg kellene állapodnunk, a második megjegyzésem pedig, milyen akadályok vannak. Hiszen a barátságos parlamenti képviselők nyilván segítenek az akadályok áthidalásában, és a javasolt megoldás útjában milyen akadályok vannak. Megnyitom a kérdések sorát, Frend úr. Úgy gondolom, hogy az előző felszólaló, aki azt mondta, hogy a olvasható, hozzáférhető formátum kiadása előtt akadályok vannak. Tehát, hogyha félelmek vannak, én a világ, eh, a VVO-t, a világ vak szövetségét két éve képviselem, és a jogtulajdonosok fő félelme az volt, hogy eh, a digitális eh, fájlokat kapunk hozzáférhető formában, akkor megnyílna egy olyan lehetőség, hogy szivárognak majd az alkotások, kiszivárognak a kezükből. Mi azért tudjuk, hogy kik használhatják fel a termékeket, és vigyázunk. Nem érdekünk az, hogy kiszivárogtassunk műveket rablók számára, és a digitális források így kiszáradnak, hogyha ez a félelem megvan. A jogtulajdonosokkal szót kell értenünk, és pedig felnőtt módon. Ami itt az akadályokra vonatkozik, az előre vezető útra, Említettem már a felszólásomban is, de megkérném a szakbizottságot, hogy vizsgálja meg az egyensúlyt. Azt az egyensúlyt, amely például az európai blokk oldalán megtalálható, tehát itt egy hanggal szavaz a 27 nemzeti IP iroda, de hogyha ez a szakbizottság megvizsgálhatná az Európai Unióban az egyensúlyt. Tehát az írók jogos igényei között és a vakok és gyengénlátók igényei között. Tehát szerintem jogos igényről van szó, hiszen egyensúlyra van szükség az írók jogdíjai és a vakok és gyengénlátók szükségletei között. Szükségünk van az EU szavazatára Genfben december 14-én. Reméljük, hogy a bizottságuk képes lesz a piaci erőket jogalkotási eszközökkel elegyíteni. És amennyiben a kiadók megfelelő, hozzáférhető formátumot adnak ki, akkor itt nem kell bizonyos külön jogszabályokat alkotni. Tehát ez egy kiegészítő tevékenység a végső megoldás felé. Úgy gondolom, hogy a legfontosabb haladást, a leglényegesebb haladást úgy érhetjük el, hogy megfelelő politikai fanfárokat fújunk meg, hogy támogatókat kapjunk céljaink érdekében. Ne zárjuk be az ajtókat. Hagyjuk nyitva az ajtókat, és az európai szavazat nagyon nagyot segítene nekünk Genfben. Köszönöm. Parancsoljon. Visszatérnék az EU helyzetére és az EU szintjére. Említette az, hogy kötelezővé kellene tenni a kivételt. Na most azt szeretném megkérdezni, hogy mit szeretne elérni ezzel? Ezzel semmit nem ér el. Amire szükség van, az az, hogy megbízható közvetítőkre van szükség. Olaszországban például hat különböző szervezet van. És minden eh, kiadótól digitális fájlt is kérünk. Tehát a szervezetünket eh, teljes mértékben elismerik. Amire nekünk szükségünk van, az az, hogy bízzanak bennünk, bizalomra van szükségünk, így eh, hasznosabbak lehetünk. Tehát nem erre a kötelező kivételre van szükségünk elsősorban. Lüder úr a bizottság részéről, és utána Martínez Calvo úr. Legyünk őszinték a vitában. Nagyon sok mindenről vitázhatunk itt a parlamentben, és egyéb nyílt fórumokon, és zárt fórumokon is sok minden történik. Tehát uh, itt uh, a bizottság uh, az összes kivételt kötelezővé tette, de nem létezik európai szerzői jog kivételek nélkül. Itt különféle dokumentumok is vannak, de hogyha elmegyünk az érintettek párbeszédére, akkor még sok mindent látunk, amelyről nincs szó a nyilvános vitafórumokon. hogyha vannak ilyen tárgyalások, akkor miért nem tesznek kötelezővé néhány olyan kivételt, amely közérdeket szolgál? Tehát a kivételek területileg behatároltak ugyanúgy, mint a szerzői jog is. A probléma az, hogy nemzeti kivétel alatt keletkezik egy termék, és egy X államban lévő terméket X államban lehet terjeszteni. A nemzeti kivétel szerkezete lehet X államban más, mint Y államban. De hogyha van egy kivétel X államban, akkor azt Y államban nem lehet terjeszteni. Még akkor is, hogyha harmonizálva vannak a kivételek, de még mindig megvan a területi elv. Erről szól a dolog, és ezért vannak átfedések. Mit tudunk tenni a területi kérdés megoldásáért? Előbb-utóbb nyíltan szembesülünk a problémával. Tehát szeretnénk egy pán területi, egy összterületi európai kivételt, vagy pedig nemzeti szerzői jogokat szeretnénk, aminek az lenne a az eredmény, hogy nemzeti kivételek lennének. Az összterületi szerzői jog az összterületi kivételt is jelenti, ez pedig azt jelenti, hogy a kulturális sok színűségnek is jobban megfelelünk. Azt szorgalmazzuk, hogy legalább legyen egy kölcsönös elismerési rendszer a, ugyanúgy, mint a gazdátlan művek esetében. Tehát harmonizálnánk a kivételeket. Tehát, hogyha X államban egy bizonyos műt kibocsátanak, akkor miért ne lehessen elvinni ezt a terméket Y államba, hogyha ugyanaz a kivétel érvényesül? Tehát ez lenne szerintem a minimum. Hogyha ezt elérjük az Európai Unión belül, akkor Vipóba sokkal hitelesebb álláspontot és erősebb álláspontot tudnánk képviselni. Mert akkor azt mondjuk, hogy regionális szinten elértük a termékek kölcsönös elismerését, amelyek létrejötte egy kivételnek köszönhető. És ezt nemzetközi szintre is fel lehet vinni. Így az Európai Unió sokkal egységesebb hangon tudna szólni it's, all right. Mr. Leader has plenty much better than I can, I can do. Leader sokkal jobban elmondta ezt, mint ahogy én tudtam volna, úgyhogy köszönöm ennyi. Nagyon köszönöm. Nincs több válasz a feltett kérdésekre. Van esetleg akkor további kérdés? A svéd elnökség nevében eh, hadd mondjak köszönetet az előadóknak, akik megjelentek itt a mai napon. Köszönöm a lelkes kérdéseket is, amit a parlamenti képviselők is feltettek. Még mielőtt lezárnánk az ülést, Baldassar úrnak adanék szót, aki a szakbizottság alelnöke. Parancsoljon! Grazie Mr. Gremer, io naturalmente ringrazio la presidenza svedese, ringrazio tutti gli interventi. Köszönöm szépen, köszönöm szépen a svéd elnökségnek, és és köszönöm szépen a vita résztvevőinek is. Nagyon hasznos és érdekes vitát folytattunk itt ma. És úgy gondolom, hogy a képviselők így most sokkal jobban átlátják, hogy milyen óriási problémával állunk szemben. Nagyon pozitív eredményei vannak ennek a mai vitának, konkrét eredményeket is elértünk. Beszéltünk az egyes problémákról, amelyekkel a tagállamok lakóinak meg kell küzdeniük. És majd a jövőben a jogalkotás során nagy hangsúlyt fogunk fektetni arra, hogy megoldjuk ezeket a problémákat. Az előadók munkája nagyon fontos lesz majd, hogy megtaláljuk az egyensúlyt a bizottság és a parlament között és hogy elérjük azt, hogy a művekhez mindenki százszázalékosan hozzáférhessen.